és folyik az ülésről. Néhány nagyon rövid bejelentést tennék. Elnökünk Bosz úr az Egyesült Királyságban van, pártkongresszuson. A GOZESZ jelentés az európai szemeszterről. Ebben az összefüggésben a nemzeti parlamentekkel lesz találkozó. A hét második felében, szeptember 26-án, 3-tól fél 5-ig. Összesen 16 nemzeti parlamenti képviselő erősítette meg részvételét. Kérem, hogy ezt írják be a naptárukba, és legyenek itt három órakor pontosan. Majd lesz egy szeminárium az állam modernizálásáról, holnap kettőkor tartjuk. Almunia alelnök úr is felszólalott valamint a CDR trialógusról szólnék, hogy az utolsó trialógus ülés szeptember 20-án volt, a tőkével foglalkozott, a tőkeválság helyzettel, a, az Európai Bankhatóság szerepe és a különböző tőkével kapcsolatos instrumentumok. A néppárt kompromisszumot javaslatot tett a vállalatokkal, vállalati intézményekkel kapcsolatosan, és a különböző levonásokkal kapcsolatosan erre a delegáció írásba fog válaszolni, és a részleteket október 3-án vitatjuk meg. Ennyit szerettem volna mondani, és most elkezdjük a meghallgatást. Igen, csúfolt az Ekon napirendje, mégpedig a Libor piaci visszaélések tanulságai, amikor ez a botrány kirobbant, akkor rájöttünk, hogy a bank ágazatot alapvetően kell megreformálni, és szabályozni kell, felügyelni az, ami még ne, eddig nem történt meg, a benchmarkokat, hiszen ez a pénzpiac lényege, ott indulnak az ügyletek, és ezek adható-vehető javak szerződés alapján 3 trillió dollár értékben, a különböző kamatszwapok 300 millió dollár értéket tettek ki, és a rövidtávú kölcsönök, a különböző fogadások 500 milliárd dollár tesznek ki. Ezek a ráták ezek nem a piac szabad változása szerint alakulnak, hanem kartel szabályozza őket, és ez ad lehetőséget a visszaélésre, erről ma szólunk. A kisvállalkozások talál, képviselője is itt van, a benchmarkokat nem csak a profi befektetők alkalmazzák, hanem a különböző jelzálók kölcsönök és a különböző pénzalapok, stb. szintén alkalmazzák. Igen, magas szintű szakértőket hívtunk meg, és szeretnénk, hogyha ők úgy lépnének, hogy a, vissza, hogy a bizalom visszatérne a piacon. Bárnyi biztos úr a benchmark mutatókkal kezdi, azután hallunk a büntetőjogi szankciókkal kapcsolatos javaslattól, valamint a Libe Bizottság azt javasolja, hogy kemény büntetőjogi ítéletek szülessenek visszaélés esetén. 45 választ kaptunk a különböző kérdésekre. Tudom, hogy Bárnyé úr is konzultációt szervez azért, hogy visszaálljon az integritás és a benchmarkok kapcsolatos helyzet megváltozzon. A kamatokról van szó, a benchmark iparágról magas szintű szakértők jöttek el körünkbe, és Gensler CFTC eh, elnökkel kezdjük. Nagyon sajnálom, Gensler úr, hogy ön személyesen nem lehet itt, de nagyon örülök, hogy nem küldött maga helyett senkit, hanem videó kapcsolat létesült közöttünk, ezt egész délelőtt próbálgattuk, hogy ez jól működjön. Ön lesz az első hozzászóló, amikor júliusban Washingtonban voltunk, akkor meg kell mondjam, hogy az ön szervezete iránt, a munkájuk iránt igen nagy tisztelet ébred bennem, hiszen önök leleplezték a manipulációkat, visszaéléseket, eljárásokat, foganatosítottak szankciókat Úgyhogy nagy fárakozással tekintünk az ön előadása elébe. Jó napot kívánok! Elnök asszony, a technológia működik, Örülök annak, hogy itt lehetek eh, eh, önök között. Üdvözlöm eh, az elnök asszonyt, illetve a biztos urat, és nem először alkalommal jelenek meg önök előtt, de ez az első alkalom, hogy ilyen körülmények között. Köszönöm ezt a videó összekötetést. Azért nem tudok itt lenni, mert néhány héttel ezelőtt ügyetlenül elestem a házamban, Washingtonban, és ennek eredményeként négy bordám eltört, és átszúrodott a döm, és ezért nem tudtam a tengeren túra utazni. Amíg felgyógyultam és gondoltam erre a meghallgatásra, azok a kérdések jutottak eszembe, mit kérdeztek a családom tőlem, a barátaim tőlem, hogyan történt, hogyan fog felépülni, és miközben készültem a mai előadásra, azt láthattam, hogy számos ilyen kérdés kötődik a Barclays esethez is. Ha megengedik, akkor azzal kezdeném, hogy hogyan is indult el ez a Libor helyzet. Három pont van, Eh, amelyel foglalkoznunk kell. Először is az egyik legfontosabb kérdés az, ami a Liborhoz kötődik, hogy eh, hány bank hajlandó egymásnak kölcsönadni eh, biztosíték fedezet nélkül. Ezen bankok száma csökkent az elmúlt időszakban. Több okból kifolyólag 2008-as válság, ezen kívül az európai válság, hitelválság, és vannak különböző követelmények a likviditás tekintetében a, tőke követelmények szempontjából is. A benchmarkok esetében legyen az szó árucikkekről, vagy kamatlábokról, mindig az a legfontosabb, hogy ez tényleg tranzakciókhoz kötődjön, mert csak akkor, hogyha találkoznak a vevők és az eladók, akkor lehet meghatározni konkrétan az árakat, és a Libor esetében nem voltak igazi kézenfogható tranzakciók, és ilyen esetekben néha eltérhetnek az igazi áraktól. Ez olyan, mintha valaki sötét erdőben sétálna, és így eltévedne és emiatt sokkal könnyebben kialakulhat visszaélés is, mint ezt láttuk a Barclays esetében, és a második pont a Liborral kapcsolatban, és hogy nem volt megfelelő felügyelet a Libor esetében, nem volt igazából tűzfalak, független tesztek, és nem volt igazi ellenőrzés sem abból a szempontból, hogy a bankok összeálltak-e akaratta vagy akarat nélkül. A harmadik pont a Libor esetében az az, hogy eh, itt egy eh, önmagában lévő eh, érdekkonfliktus is feszül. A kérdés az az, hogy meg, milyen mértékű ez a probléma. Természetesen sokan kérdezik azt, hogy, hogy szélesebb körben is megjelente ez, és ehhez kötődik az, hogy a Libor, illetve az piac piaca nagymértékben csökkent, viszont az írásos előadásomban több pontot láthatnak ezzel kapcsolatban, de csak kettőre szeretnék kitérni. Van az USA dollár, Libor, illetve az Eurobor USA dollár és általában az Euróbor kétszer magasabb szintű, mint a Libor. A kérdés az az, hogy miért van ez így. Ezen kívül van egy koncepció a finanszírozás kapcsán, és megpróbálok nem túlságosan részletes lenni. Ez a kamatláparatás, ezt ennek során két különböző gazdaság próbálnak összeállítani, de az elmúlt négy év során nem volt meg ez a kamatlábparitás, akár a dollárt nézzük, az euróval szemben, az eurót a fonttal kapcsolatban, tehát nem volt meg a megfelelő egyeztetés. Teljesen más a hitelezési eljárás a Libor esetében, és akár csak a kötvények esetében a rövidtávú kamatlábok is eléggé ingadozóak, viszont a esetében ez még inkább igaz, hogyha megnézzük az egyes eseteket, és megnézzük 2012-t, akkor azt láthatjuk, hogy viszonylag stabil volt, és 85% körül volt ez, és ez, azt jelentett, hogy 6 napon keresztül ezek nem is változtak, ezek a ráták. Ezen kívül Eh, arra is lehetne gondolni, a Libor egyfajta credit swap-et, egy hitelcserélőtet jelent, de hogyha megnézzük itt az egyéves eh, hitelezési eh, rátákat, akkor azt láthatjuk, hogy itt sincs meg a megfelelő egyeztetés szerintem. Itt meg kellene vizsgálni azt, hogy mennyire egészséges a Libor, és ez már talán a Barclays eseten. Hogyan lehet tehát javulást, gyógyulást elérni. Amikor a CFTC elkezdte vizsgálni a Barclays-t, akkor főként a, a Comedy Exchange Act alapján indultak ki. Ennek alapján nem tilos hamis információkat közreadni az árucégek kapcsán, Ez volt a kiinduló alap tehát. Amikor Európa elgondolkodik a jogszabályozáson, akkor úgy gondolom, hogy azzal kapcsolatban akkor láthatjuk, hogy az USA-ban milyen jó gyakorlatok vannak. Úgy gondolom, hogy mind, valóban nyomon követhető tranzakciókra van szükség a benchmarkok megapadása során. Tehát ilyenkor tényleg tükröznie kell a valóságnak, a valóságot az áraknak. Ez vezethet a hitelességhez, és nem pedig ahhoz a fajta a sötétséghez, amit a Libor piac néha jelentett. Ezek a nyomon követhető tranzakciók kevésbé ingadozóak. valóban foglalkozni kell a felelősség kérdésével, viszont nem szabad elfelejteni a fő kérdést, hogy nagy mértékben csökkent az ilyenfajta bankok közötti kölcsönzés. A Liborra kapcsolatos kérdés az az, hogy meg lehet-e ezt megfelelően javítani, vagy jobb lenne -e ezt inkább egy másfajta átlátható tranzakcióval, mint például a eh, egynapos eh, eh, swapok kérdése, de meg kell vizsgálni azt, hogy milyen a legjobb megoldás, hogyha a piac a váltás mellett szavaz, akkor nagyon fontos az, hogy a széleskörű piaci támogatás kell ehhez, hogy olyan gyakorlatok jönnek létre, amelyek megfelelő tranzakciókat emlékeznek, és ezt fokozatosan kell végrehajtani ennek érdekében, hogy kevesebb legyen a hitelezők, illetve a hitelfelvevők számára a teher. Mindenképpen kíváncsi vagyok az Európai Bizottság konzultációjának, illetve az önök parlamentjének, bizottságának konzultációjának eredményei irányába. Itt az ideje annak, hogy vissza lehessen állítani a bizalmat a Libor, illetve a bankok között hitelezés tekintetében. Köszönöm szépen, hogy ezen kivételes körülmények között is szólhattam önökhöz, és várom a kérdéseiket. Well, uh, thank you very much, Chairman Gensler. That was excellent. Um... Köszönöm, Gensler elnök úr. Kitűnő volt ez, és kitűnő volt a vételés. Úgy döntöttünk, hogy a jövőben talán nem fogjuk kényszeríteni az embereket, hogy átrepüljék az óceánt, hanem inkább videó konferenciát tartunk, ez jó gondolat, hiszen globálisan kell működnünk, és az USA belé, Japán szakembereket meg kell hívni most majd később lesz alkalom arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a tisztelt részvevők, de most átadom a szót kollégámnak, Bárnyi biztos úrnak, aki elmondja, hogy a bizottság hogyan látja ezt a kérdést, milyen lépéseket tett, majd pedig a kollégák feltetnek kérdéseket. Bárnyi úr, úri a szó. Köszönöm szépen, Helén. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok. Jó napot kívánok, Geri, és nagyon örülünk, hogy videó kapcsolatot teremtettünk önnel, és kívánjuk, hogy minél hamarabb felgyógyuljon. Legjobb kívánságaimat szeretném Kono elnöknek és Andrew Ferrelnek, a részvételért, és szeretnék összetett mondani nyilvánosan Mazának, milyen kitűnően tudunk dolgozni az ő vezetésével, valóban igen magas színvonalon tudjuk végezni ezt a munkát, hiszen hiszen globális kihívással állunk szembe, és hogyha megengedik, inkább franciául beszélnék, hogy pontosabban tudjam magam kifejezni, és hogy azt is bizonyítsam, hogy a pénzügyi szolgáltatások terén kulturális sokféleségre is szükség van. Köszönöm Árlen, köszönöm a parlamentnek ezt a kezdeményezést. És elmondtam Árlen mccarthy hogy az Ekon bizottság meghallgatásai nagy hatása van rám. Philip Lamberts is szervezett itt egy igen fontos konferenciát aktuális témákról, a pénzügyi és a bankszektor lehetséges elválasztásától, és John Bors is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az Európai Parlament igen intelligensen vesz részt ezekben az aktuális vitákban. Három megjegyzést szeretnék tenni, hölgyeim és uraim, a vitában, és itt tovább folytatnám Geri Gensler által elmondottakat. Egy egyszerű megállapítást tennék a jelenlegi összefüggésekben a piacok igen volatilisek, és tudjuk, hogy itt, eh, ahogy az előbb hallottuk, ez a befektetőket és az állampolgárokat eh, érinti, és éppen ezért eh, az integritás, az átláthatósága a pénzpiacoknak fontosabb, mint valaha. Figyelembe véve a visszaéléseket, igen, súlyos következtetéseket, tanulságokat kell, közvetett és közvetlen tanulságokat levonnunk a botrányból. Tudjuk, hogy a Libor vagy Libor, ezek a referencia mutatók közvetlenül kihatnak az állampolgárok, a, azok, akik megtakarítással rendelkeznek, és az államok életére. Tudjuk, hogy a jelzálog hitelekre is hat, a hitelkártyakra, hiszen itt a mindennapi életről van szó a gazdaságban és a társadalomban. És hogy másként fejezem ki magam, hölgyeim és uraim, ez nem egyszerű technikai eszköz, hanem ez a közjavakhoz tartozik, és ezek szilárdsága, minősége, átláthatósága mindannyiunk számára igen fontos. A jelenlegi befektetések vagyis a jelenlegi vizsgálatok Joachim Aludnia kollégám, akivel szintén találkoznak, az ő vezetésével vizsgálatok folynak azért, hogy a manipulációk, a problémák nagyságát felmérjék. De már most világos, hogy az ilyen típusú referencia mutatókkal való manipulálás negatív hatással van a befektetők és az állampolgárok bizalmára. És őszintén szólva, a hasonló esetek közvetlenül sértik a közvélemény szemében azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a g 20 keretében fejtünk ki. Ez arra hatással van, ami az átláthatóságot illeti, a jó irányítást, és ez a populista mozgalmak malmára hajtja a vizet Európában. Erős, globális választ kell adnunk először is globális választ. Éppen ezért eh, üdvözlöm az, hogy Ellen eh, McCarthy meghívására Gary Gensler és eh, Maza is részt vesznek a vitában. Hiszen a G20-ak tárgyalják ezeket a kérdéseket, Japánt, Európát egyformán érinti mindez, és éppen ezért nemzetközi koordinálásra van szükségünk. A referencia mutatókat az egész világon használják, éppen ezért össze kell hangolni a munkálatainkat nemzetközi partnereinkkel. A bizottság szorosan együttműködik az Európai Központi Bankkal, más központi bankokkal, a Financial Stability Boarddal, a JOSZKU-val, azért, hogy alternatívákat vázoljon fel a jelenlegi helyzete szemben, és azért, hogy jobban lehessen reagálni a jelenlegi gazdasági életre, helyzetre. Erőteljes reagálásra van szükség, mégpedig azért, hogy e közjavak valóban elnyerjék az állampolgárok bizalmát, mert ma erről sajnos nincs szó be kell fejezni azt a gyakorlatot, hogy minden lehetséges, és mindent megengedünk, és büntetlenség, és a büntetlenségnek is véget kell vetni, amely sajnos továbbra is uralkodik bizonyos pénzintézetekben. Be kell tiltani teljesen nyilvánvalóan a referencia mutatókkal való visszaélést az egész unióban, és mindenképpen foganatosítani kell büntetőjogi szankciókat. Itt nem lesz könyörület, és egyébként a júliusi, július óta és mirató párbeszéd folytatását követően Mekáti asszonynal a bizottság módosításokat javasított a piaci visszaélésekkel kapcsolatos irányelv és rendelet javaslataiban. Éppen ezért gyorsan akarjuk ezt előrevinni az Ekon Bizottság tagjainak segítségével, a módosításokat figyelembe véve. A bizottság a tanácsal együtt azon dolgozik, hogy ezeket a szöveket ezeket a szövegeket valóban tiszteletben tartsák teljes mértékben a jogalkotó társak, a társjogalkotók már az év, elejé, az év vége előtt megállapodhatnak ebben a szövegben. Szeretném mondani, hogy az új szankció rendszerre mindenképpen szükség van, de ez csak része a válasznak, a reagálásnak. Egy egész kultúra, egy egész gyakorlat megváltoztatására van szükségünk. Az intézményekben oda kell figyelnünk az intézmények szerepére, a kidolgozási módszerre, a közhatóságok felügyeleti és szabályozási képességére, azért, hogy semmi ne buzdítson ilyen viselkedésre. Nyilvános konzultációt kell indítani a lehető leghatékonyabb szabályozói keretek között, azért, hogy az összes referencia indexet vagy mutatót, a benchmarkokat valóban sikerüljön megváltoztatni, és ezt minél hamarabb indítjuk el. Európán kívülről is várjuk a válaszokat, hiszen ez rendkívül hasznos, ezek a konzultációk soha nem mesterségesek. Az összes opció már előttünk van, kivéve egyet, amely a status quo és az önszabályozás lesz. Ezek a mutatók túl fontos szerepet játszanak a pénzügyi rendszerbe ahhoz, hogy hagyjuk, hogy ezek önmagukat szabályozzák. A konzultáció széles körű, nem csak a kamatokkal kapcsolatos referenciaindexekre vonatkozik, mint a Libor vagy Libor, hanem más területek mutatóira is, amelyek rendkívül fontosak, és amelyeknek igen nagy hatásuk lehetnek például a nyersanyag derivátumokra, valamint irányítás, kormányzás, itt is alkalmazunk különböző referencia mutatókat, és a másik pedig az összeférhetetlenségek kiküszöbölése becslésekről és reál tranzakciókról van szó, itt már kevesebb a manipulációs lehetőség. A mutatók igazi, valós tranzakciókon kell, hogy alapuljanak, ez valós opció, de úgy kell eljárni, hogy ez lehetséges legyen, megvalósítható. A mutatók kidolgozásának minden gyenge pontját fel kell számolni, a tabukat feloldjuk, minden válasz lehetséges. Hölgyeim és uraim, a megfelelő strukturális intézkedésekről is elgondolkodunk, hogyan lehetne egy, hogy úgy mondjam, kínai falat felépíteni. a ezen a területen is gazdaság, vállalat van szükség és kontrollra, és a az állami intézmények szerepét is ki kell emelni. Milyen szerepük lehet az összeférhetetlenség megakadályozásában? Valamint azt a kérdést is feltesszük, hogy nem kellene korlátozni ezen mutatók alkalmazását olyan területeken, amelyek túllépnek eredeti céljukon. A konzultációra adott válaszok alapvetőek lesznek ahhoz, hogy a jövőre nézve a szabályozást kidolgozzuk. Befejezésként, hölgyeim és uraim, szerintem már ebből önök megértették, hogy mennyire elszántak vagyunk arra, hogy lépjünk a parlamenttel és a többi érdekelt félel, hiszen az a célunk, hogy ezek a mutatók korlátozott keretek között, szabályozott keretek között érvényesüljenek. Köszönöm. Köszönöm. Valóban igaza van, igazi világszintű, világméretű megoldások kellenek. Említette, hogy az SEC-ről scc t is, és ezzel kapcsolatban múlt héten eredményesek voltunk ha tehát az átláthatósággal kapcsolatban végre sikerült megegyeznünk valamiben, tehát igenis képesek vagyunk eredményt elérni, és érdemes ezeket a kérdéseket napirendre venni. Említette, hogy ezeknek a kamatlábaknak van igazi hatása az emberek ünnepi életére. Most azért is hívduk meg következő vendégünket, Andrew Farrell-t, aki KKV-kat képvisel, jogi képviseletben jogi segítséget nyújt nekik, kompenzáció esetén, kártérítés esetén. Kérem, hogy számolja be arról, hogy mi, mi történt a Libor vagy Libor esettel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Nos, különböző vállalatok, illetve középméretű jogi, jogi cégek, a partnereink 36 partnerünk van, általában Anglia észak-nyugati részéből származnak, és különböző ipari háttérrel, kereskedelmi vagy pénzügyi háttérrel rendelkeznek ezek, ezek a partnerek. Nagyon sokat vizsgálódtunk, megnéztük, hogy a klienseknek mi a, mi a helyzete, és próbáltuk azt elérni, hogy az hogy az elveknek megfeleljen a bankok és kliensei közötti gyakorlat. De gyakorlatban azt láttuk, hogy olyan drága a jogi orvoslat Angliában. Elnézést, félbeszakítja az elnök a hozzászólót. Tolmácsok is dolgoznak itt, úgyhogy kérjük egy kicsit lassabban. Valóban nem vagyok hozzászokva ehhez, próbálom lassabban. Thank you. <laughs> okay, thank you. Um, the aggregated effects of an entire economy, of the manipulation. Természetesen az egész gazdaságra hatása van annak, hogy pontosan milyen benchmarkokat alapítanak, állapítanak meg a bankok. Nagyon komoly gazdasági transferről van szó a bankárok, a bankok, illetve a kliensek között. Ami a kamatlábakra vonatkozó swap megállapodást illeti, nos, nagyon sok angol, illetve brit bank adott el ilyeneket, nem csak KKV-knek. Azon az alapon történt ez az eladás, hogy hogy a, a különböző kamatlábak növekedni fognak, és a, az in, a kamatláb szvat megállapodás, az írsza egyfajta, meg, egyfajta védelmet jelent majd ez ellen a KKV-knek. Nem magyarázták el igazán a klienseknek, hogy miért van ez, és nehéz volt ebből az írszából kilépni nem igazán kockázatment, nem, nem kockázatmentes megoldásokat ajánlottak a banknak, bankok, nem volt fix kamatozású termék, sokkal inkább ö, hedging fedezeti termékeket ajánlottak a bankok, és általában az volt a feltétele magának a kölcsönnek, hogy, hogy az IRSA, az IRSA is része legyen ennek, a, ennek az üzletnek, a kliensek pedig féltek, hogy nem kapják meg a kölcsönt, hogyha ehhez nem, hogyha ehhez nem, nem hajlandóak hozzájárulni. Tehát gyakorlatilag a bankok azt inszinuálták, hogy növelni fognak, növekedni fognak a kamatlábak, de nem ez történt bankok számára gyak, arról volt szó, hogy különböző eladási célokat kellett teljesíteni, vagy bónuszokat te, kellett teljesíteni az IRS-ével, az írszával kapcsolatban. Tehát egyfajta stratégia volt mindez, hogy megfelelő profitot termeljenek a banknak. Kér, azt nem érték fel, hogy melyik kliensnek, melyik kliensnek volt igazán erre szüksége, kinek volt ez jó, és nem igazán tudták felmérni sem a banki dolgozók, sem maguk a kliensek, hogy pontosan erre van-e szüksége a klienseknek. Aztán jelenlegi szabályozás szerint az Egyesült Királyságban ilyen kérdésekben független tanácsot kell kérnie a kliensnek, ugyanakkor ez gyakorlatban nehezen megvalósítható, mert sem a könyvelők, sem az ügyvédek nem jogosultak arra, hogy az IRS-ával er kapcsolatban tanácsot adjanak. Most az elmúlt években csökkent a kamatláv, és azon KKV-k, akik írszás terméket vettek fel, nagyon rosszul jártak, nem tudták a plusz költségeket állni. A bankok kétféle megoldást, kétféle módon reagáltak erre, avagy külön tanácsadókat jelöltek ki, mindenek költségei vannak a kliensen nézve, avagy megpróbálták átalakítani a pénzügyi terméket, de ennek is akár alacsonyabb kamatlában, de ennek is az volt az eredménye, hogy, a, hogy plusz költséget terheltek a kliensekre. Az Egyesült Királyság beli pénzügyi regulátor vagy szabályozó közbelépett azonban, hiszen a bajba jutott KKV-k lobbiztak a képviselők, a parlamenti képviselőknek, és végre tárgyalták ezt az ügyet, és ez alapján a bankok imáron eldönthetnek arról, bankok döntenek arról, hogy mely klienseknek ajánlják fel az IRS-ét vagy IRS-át, de sajnálatos módon itt és a, sajno, a, a bankok adják az úgynevezett független ellenőr vagy felülvizsgálót, és fennáll a veszély annak, hogy anélkül, hogy a bajba jutott KKV-k vagy kliensek jogi segítséget kérjenek, nem igazán van esélyük kompenzációra. A az angol nemzeti bank megpróbálta csökkenteni a hitelek költségét azért, hogy próbálja a beruházások mértékét növelni, de sajnálatos módon igazán más következtetés mindenből nem lehet levonni, mint az, hogy a bankok nem igazán figyeltek oda, hogy mi áll a klienseik érdekében, csak arra figyeltek, hogy a különböző eladási célkitűzéseket teljesítsék, megfelelő profitot hozzanak létre. Kérdés az is, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy a jövőben ez megismétledjön, tehát a nem megfelelő piaci termékek eladása, vagy a benchmarkok manipulációja. A különböző ö, jogrendszerekben más, meg, más és más megoldás született erre a kérdésre kérdésre. De igazi igazi magatartásbeli változást eh, nehezen átlátod, hogy hogyan lehet elérni. Aztán felmerül az a kérdés is, hogy ha tiltó jogszabályokat hoznának, akkor az pontosan hogy néz neki? Talán büntetnek számítana, hogyha a benchmarkokat hamisítanák? Avagy már önmagában a különböző pénzügyi termékek nem megfelelő eladása és büntetnek számít? Világosan kell definiálni a jövőben a benchmarkokat, és meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen szándékkal történik egy-egy ilyen cselekedet. Ez is felelősség kérdése. Aztán az is kérdés, hogy ki terhel a bizonyítás, te, kire, kire hárul a bizonyítás terhe azokat is felelőssé lehet-e vajon tenni, akikben már a szándék megnyilvánul. Aztán nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a, gazd, a közgazdászok szempontjait is, szempontja is megnyilvánuljanak a versenytörvényekben, a kartel törvényekben. Azt hiszem, hogy a manipuláció, mint olyan kizárólag oligopolisztikus helyzetben elképzelhető az Egyesült Királyságban vagy más hasonló országokban, ahol nagyon koncentrálva lépnek fel a bankok, a kereskedelmi bankoknál sokszor előfordul kartel-szerű föllépés, amikor dominanciájukat használják a bankok. Kérdés az, hogy most hogy akkor vajon a nagy banki konglomerátumokat arra kell kényszeríteni, hogy felbomoljanak? Vajon jót tesz ez az európai bankok versenyképességének globális gazdaságban? Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök nagyon érdekes kérdéseket tett fel. Most térjünk rá, majd rá fogunk térni erre a témára, hiszen Almunia biztos úr témája is ehhez kapcsolódik. Most következnek a kérdések, néhány képviselő közben megérkezett. Ez nem egy igazi formális meghallgatás, tehát nem fogok szépen mindenkit fölhívni, hogy tegyen fel kérdést. Lambert úr említette, hogy el kell mennie szavazni. Egyébként nem számítottam arra, hogy én ma elnökölni fogok, én magam is szerettem volna kérdéseket fölteni. Gensler úrnak tennék fel kérdést. Említette, hogy olyan tranzakciókra van szükség, amelyeket meg lehet figyelni, jobb felügyeletre van szükség, illetve az érdek egyenléteket el kell kerülni. Azt hiszem az alapkérdés az, hogy ha ugyanolyan karter rendszerben működnek a bankok, amelyik ugye ezeket a, ezeket a kamatlábokat megszabják, vagy megszabják, akkor vajon hogyan lehet ezt elkerülni? Jó lenne arra válaszolna. Filip, te is tedd fel a kérdéseket, és így csoportosan fogják ezt megválaszolni a szakértőink. Tessék, Filip! Köszönöm szépen, tisztelt Kenzler! úr és Farel úr, Michel. Nagyon értékelem a hozzászólásaikat. Egyetlen egy kérdésem lenne, és sajnálom, hogy el kell mennem. Négy órakor szavaznom kell, az asszisztensem lesz itt helyettem, de a szavazás után visszatérek ide. Első kérdésem, Gensler úr, ön a Barclays-t emlegette állandó jelleggel. Úgy gondolom, hogy ezért vannak mások is a Barclays-en kívül, akik ugyanezekkel a problémákba ütköztek Kíváncsi vagyok arra, hogy az egyes szereplők hogyan játszottak össze. Második kérdés. Én kritikus vagyok a szem, az um, át, átlagos egy megoldásban, de, egy globális megoldásban, de szerintem a megfelelő védettségi szint az a globális lenne, és nem pedig egy ilyen kontinentális jellegű, mint amit a Bázel 3 is próbáltunk elérni. A kérdés az az, hogy ki van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy meghatározza annak a jellemzőit, hogy mi egy piaci index, annak érdekében mindent le tudjunk fedni a szabályozással, és kinek kell lennie a végrehajtó szervnek, egy szabályozó szervnek, aki a szabályokat hajtja létre, vagy legyen egy külön végrehajtó szerv is. Lehet egy globális előírás, és lehet egy globális végrehajtás is, vagy pedig függenünk kell az EU, USA, Japán mechanizmus soktól. Tehát ezt szerettem volna megkérdezni ettől a, ezektől az előadóktól. Ferrel úr, Fejó úr. Pitikainen asszony nevében szeretnék kérdéseket feltenni, aki LPP jelentéstevő ezen kérdésben. Azt kérném, hogy mindenki kicsit hangosabban beszéljen, annak érdekében, hogy Gensler úr is halljon bennünket. Tehát kérem, hogy kicsit hangosabban beszéljenek. I have some, some questions put... Tehát, ahogy mondtam, Pitikainen asszony nevében teszem fel a kérdéseket. Az első előadásában néhány kérdésre már választ is adott, de mégis úgy gondolom, hogy hangsúlyoznom kell, kritikát? kérdései. How would you see the reform of the current system? Mit gondol ezen a jelenlegi rendszeréről? Milyen fajta ellenőrzésre vértásra van szükség? Ezen kívül mik lehetnek az alternatívái a Libornak? Ki irányíthatná ezeket a benchmarkokat? Végezetül pedig az Európai Bizottság jelenleg a benchmarkok kérdését szorosabban vizsgálja, és vannak-e valamilyen fajta következtetései ezen munkával kapcsolatban? Klinc úr, van-e kérdése? Igen, lenne néhány megjegyzésem, és egy kérdésem is van. Úgy gondolom, hogy Bárnyi úr világosá tette azt, hogy van egyfajta hitelességi válság, és ez inkább növekedett, és nem pedig csökkent. Ami történt, ez nem véletlen. Itt több fontos piaci szereplőről van szó, nem elszigetelt ez az eset, nem csak a Liborrat manipult, manipulálták, adókerülést, pénzmosást is láthattunk. Tehát ez azt jelenti, hogy a pénzügyi intézetek nagy mértékben, nem azt mondom mindenki, de nagy mértékben még mindig nem tartják tiszteletbe a felügyeleti szerveket, a jogszabályokat és magunkat, az ügyfeleket sem. És ez eléggé aggasztó, és ezért fel kell lépnünk. Most, hogy a Libor a legfontosabb a világon, azt nem tudom. Sokan azt mondják, hogy igen, de a tény az az, hogy fontos ez, és ezért eh, még akkor is, hogyha nagyon nehéz legalább eh, belátni azt, hogy milyen kárt okoztak, tudom, hogy nehéz ez, de mégis jó lenne, ha ezt sikerülne besorolnunk. A következő kérdés az, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Úgy gondolom, hogy a szabályok nem lesznek elegendőek mindenre. Nagyon fontos az, hogy az USA és az Európai Unió ugyanabba az irányban haladjanak, és mégpedig koordináltan, de számomra összességében ez egy kultúrához kötődő kérdés. A, az illetékes menedzserek nem rendelkeznek azzal a velük született etikai kóddal, amivel rendelkezniük kellenek, és amíg ugyanezek az emberek felelnek, ők irányítanak, és nem látják azt, hogy a szabályok betartása nem csak a saját mérlegelésüktől függ, hanem ezt tényleg be kell tartani, akkor addig nem, legesz, nem leszünk képesek arra, hogy javítsuk a helyzetet, sőt, még rosszabbodni fog a helyzet, mert az sem, arra sem, sem jönnek arra hogy a szabályok tiszteletben tartása nem elegendő. A kérdés ezért az az, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a kultúrában is egy változás álljon be, nem egyik napról a másikra, de erre szükség van, mert különben mindig is azt fogják nézni, hogy hogyan lehet kihasználni a rendszert a saját előnyükre. Ferreira, azt mondja az SND nevében. Először is köszönöm szépen azt, hogy eljöttek hozzánk ezek a felszólalók, főként Gensler eh, elnök úr jelenlétét üdvözölném, örömmel látom őt itt újra. A kérdésem a feltételekhez kötődik, ahhozokhoz a feltételekhez, amelyekhez jobban meg lehet érteni, hogy hogyan történt ez, hogyan lehetne ezt megelőzni. Az USA USA-beli hatóságoktól már 2008-ban kaptunk feljegyzéseket. Hogyan lehet az, hogy ilyen hosszú ideig tartott az, hogy Európában mi ezt nem vettük észre? mi, milyen kapacitásra van ahhoz szükségünk, hogy lássuk, hogy mi történik a piacon. Második kérdésem, Gensler elnök úr egyértelműen bizonyos vonalakat vázolt fel a jövő szempontjából, például azt mondta, hogy nyomon a tranzakciókra kell alapozni a benchmarkokat, és nem pedig esetleges tranzakciós árakra. Vannak-e másfajta elképzelései, javaslatai, amelyet kifejthetne, vagy mit gondolnak ön az USA Libor panelről? Hány eh, cég van ebben benne? Hogyan lehet tanulni ebből a fajta gyakorlatból, amit önök tesznek az USA-ban? És az Európai Bizottság hogyan tudná ezeket a javaslatokat magáévá tenni, hiszen nagyon fontos az, hogy legyen egy politikai konzultáció, és szükség van bizonyos fajta irányvonalra, és ezek már léteznek is, és ha jól tudom, az egyik az az, hogy semmi sem maradhat úgy, ahogy volt, de valószínűleg az, hogyha sikerül átmozdulni az igazi árak irányába, az fontos lenne. Schmidt úr az Alde részéről. Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm Önt, Kanzler úr. Találkoztunk Washingtonban, júliusban. Csatlakozva jobb oldalon ülő barátomhoz, hallottuk azt Washingtonban, hogy lehet, hogy meg kellene változtatni a, az üzleti iskolákban a hozzáállás, például a Harvard Business Schoolban. Hát ezt nem hiszem, hogy egyszerű lenne megtenni. Lehet, hogy ebben nekünk is van felelősségünk itt a parlamentben, de a kérdésem az az, hogy 2007-ben, 2008-ban kezdődött ez, legalábbis eh, a Wall Street Journal erről írt, Volt, amikor azt hittek, hogy lesz egy semmiség, de hogy lehet az, hogy négy-öt évben telt az, hogy ez kiderült, most ez rossz vagy jó? Okay, uh, I'm going to give Chairman Gensler. Uh... Köszönöm. Most megadom a szót ismét Gensler úrnak, Gensler elnöknek a válaszadásnak, majd a bizottság fog válaszolni. Néhány kérdés technikai jellegű, mások filozófiaiak, úgyhogy ön dönti el, hogy melyikre válaszol előbb. Köszönöm. Ha véletlenül kihagynék egy kérdést, akkor elnök asszony jelezze nekem. Az átfogó kérdés az, és hogy ez hogyan robban ki, az az, hogy a reál tranzakcióktól eltávolodtak ezek a tranzakciók. Még 2011-12-ben is kérdések merülnek fel bennem. A négy nagy kérdést már feltettem, a jelenlegi adatok kérdése, és azt is, hogy az európai adósságválságban hogy vettek részt a bankok, mennyibe került a bankközi kölcsönfelvétel, amikor ez a piac szinte eltűnőben van. Önök asszony, az önkérdés az volt, hogy hogy lehet az összeütközést elkerülni. Sokan utaltak erre, még a Barclays ügyben is, a Libor kapcsán szó volt az ABCD bankokról, a az ő szerepükről. Először nem nevezték meg ezeket a bankokat, de aztán riportok is születtek. Az összeütközés azt jelenti, hogy vannak-e valóban igazi tranzakciók, amelyek benchmarkot eredményeznek. a, ha ezek rendeződnek, akkor kevesebb az esély arra, hogy nem megfelelően járnak el köz nyilvános viták voltak, és a kérdés az, hogy helyettesíteni kellene-e a benchmarkokat? Valószínűleg igen, még akkor is, hogyha ez nehéz. Sok parlamenti képviselő azt kérdezte, hogy miért kellett négy-öt év ehhez a lépéshez. A CFTC 2008 tavasszán kezdett ezzel már foglalkozni, ahol újságírói riportok voltak Amerikában, azután a szelkábeli partnerünkkel is kapcsolatba léptünk, rengeteg dokumentum született, több száz órás hangfelvételek, és nagyon sok nemzetközi együttműködés és megbeszélés született. Reméltük, hogy ez hamarabb megszületik, de addig nem tudtuk lezárni, pontosítani az ügyeket, amíg nem volt a kezünkben minden adat. Nemzetközi szinten dolgoztunk együtt, hiszen itt vannak jövőben realizálódó ügyletek is, öt éves időszakról van szó, a LIBOR-t mindenképpen megreformáljuk, és szükség lesz a helyettesítésekre. A másik mennyi panel bankról van szó. Ha még több panelbank van, akkor a manipulációk esélye még nagyobb lett volna. Kivégezze itt az ellenőrzést? Másik kérdés önöknek igen erős jogkövető hatóságuk van, és közvetlen rendeleteik, szabályaik vannak. Európa nyitottabb erre. Mi nem kívánunk itt földrajzi határokat felállítani, de ami az USA beli törvényeket illeti, ezek is meglehetősen erősek, a különböző jogkövetést, jó követés céljából létrehozott hatóságokat. Mindenképpen a megbízható magatartást várjuk el, amely visszaélésektől mentes. Lehet, hogy egy-két kérdést véletlenül kihagytam, vagy nem válaszoltam. Kérem, hogy erre emlékeztessenek, elnök. Kérem, hogy arról szóljon, hogy hogyan lehetne a kultúrát, a gyakorlatot megváltoztatni. Több kollega utalt erre. Ön világosan elmondta, hogy erőteljes szankciókat kívánnak önök bevezetni, büntető jogi szankciókat céloztunk meg mi is a visszaélések esetére. A bankok valószínűleg, hogyha felmérik azt, hogy még börtönbe is kerülhet az, aki manipulációkat végez, akkor valószínűleg nem fog belebonyolódni senki ebbe a az ügyletbe. A kérdés az, hogy nem fogják, fognak-e harmadik felet bevonni, vagy hogy a panelek helyett egy harmadik fél fogja a benchmarkokat irányítani, de hogyha itt büntetőjogi szankciók vannak kilátásban, akkor lehet, hogy a panel rátákban nem kívánnak bele bonyolódni a az érintettek? Válasz. Minél közelebb haladunk ahhoz, hogy jobban megfigyelhetőek legyenek a tranzakciók, és független hatóságok gyűjtsék össze az adatokat. Most, hogy Európával, Ázsiával együtt dolgozunk, a swap adatbankok segítségével valószínű, hogy jobban megfigyelhetőek lesznek ezek a tranzakciók. Mindenképpen van saját belátásukra is van némileg bízva, mint már a bankok belátására az, hogy hogy járnak el, de fontos a büntető jogi szankció. Nem szabad ezt könnyedén venni, de már most is vannak büntető jogi szankciók arra az esetre nézve, hogyha valaki a statutumot önkényesen, szándékosan vagy nem szándékosan megsérti. Ami a kultúrát illeti, bibliai idők, van szó, amikor belülről jövő összeférhetetlenség esete áll fenn. Szerintem ezt nem lehet csak új törvényel vagy statútummal ezeket az összeférhetetlenségeket kiküszöbölni. Az eljárások legyenek átláthatóak, és megfigyelhető tranzakciók legyenek, amennyire csak lehet. Természetesen némi önállósággal rendelkeznek itt azok, akik lépnek. A Barclayben a Trading Desk Londonban, Tokióban és New Yorkban volt, és mind a három megpróbálta befolyásolni az ajánlattevőket, és a lényeg az, hogy tűzfalakat kell létesíteni azok között, akik ajánlatot tesznek, és azok között, akik ezekből a lépésekből hasznot húzhatnak. A másik a kollúziós kultúra, ez igen régi szankciókat kell, erőteljes szankciókat foganatosítani, és azt is biztosnak kell, hogy szándékosan vagy nem szándékosan, közvetve vagy közvetlenül fordulnak elő ezek a összeférhetetlenségek. Nem szabad lehetővé tenni ezeket. Elnök, köszönöm a választ. Egy gentlemanek klubjáról beszéltünk, vagyis arról, hogy milyen legyen egy gentleman hozzáállása, viselkedése. Barnier biztos úr válaszol. Osztom az első ponttal kapcsolatosan azt, amit Gensler úr mondott, globális szinten kell ezt kezelni, de távirati stílusban Erlen McCarthy az összeférhetetlenségről beszélt. Két utat említettünk, így Eliza Ferrerának is egyben válaszolok. Az egyik a felügyelet, külső-belső felügyelet, a másik pedig a kínai fal, amelyet minden intézményben fel kell húzni. Most a javaslatokat dolgozzuk ki a konzultációk alapán. Philip Lambert azt mondta, hogy ki van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy ezt a mutatót, indexet meghatározza és ellenőrize. Szerintem közös elveket kell itt alkalmazni az egész világon. Ma is már párbeszéd folyik amerikaiakkal, japánokkal, más fontos szereplőkkel. A másik pedig a jogkövetés, a törvény betartásának megkövetelése, ezt mindannyian akarjuk az EU összeszintjén. Kettős felelősségről van szó, ki határozza meg a szabályokat, együtt kell ezt meghatározni, nemzetközi a menetrendünk, a megvalósítás viszont regionális jellegű. Szó volt a kollízióról, az összeütközésekről, A parlamentben McCarthy kolléganővel már beszéltünk arról, hogy gyorsan kell reagálni arra, amikor manipuláció gyanúja áll fönn, és éppen ezért ezt meg kell akadályozni. Vannak már szövegeink a piaci visszaélésekkel kapcsolatosan. Ahogy elmondtam, itt higgadtan és erőteljesen kell járni, hiszen ezek a manipulációk súlyosak, és ha jövőben ez előfordulna, akkor azok, akik ezeket elkövetik, börtönbe kell, hogy menjenek, figyelembe véve a, az állampolgárokat, azokat, akik megtakarítással létesülnek a vállalkozásokat. Itt van a MIFID és a piaci visszaélések megadkozására szolgáló irányelv. Andrew Farr beszélt a kultúráról, és még egy másik képviselő is. Én nem hiszek a piacok önszabályozásában, és szerintem spontán nem jön létre változás a pénzpiacokon, ami a kultúrát életi. Szabályok kellenek, felügyelet, intruzív felügyelet, és a vállalatok jó irányítása. A külső felügyelet nem elegendő. Belső felügyeletre is szükség van minden pénzintézetben, azért, hogy megnézzük, megnézzék, hogy a feltételeket betartják el. A pénzintézetek a szabályok szerint kell, hogy eljárnak. Ferére asszonynak elmondom, hogy ami az általa felvetett gondolatokat ér, érinti, már foglalkozunk a MIFID-del, a kontroll ellenőrzéssel, külső-belső felügyelettel, és ahogy Gensler képviselő mondta, a reális tranzakciókat kell alkalmazni, még akkor is, hogyha ezeket szisztematikusan mindig nem lehet alkalmazni. Schmidt úr is hozzászólt, tisztelt parlamenti képviselő hölgyek és urak, a külső megfigyelőkkel is együttműködünk, megfigyelő központokkal, még nem értünk el az út végére, ami a szabályozást, illeti hatékony szabályozást. Négy évvel ezelőtt következett be a válság. A G20-ak találkozói még nem azonosították reális kockázatként ezeket a visszaéléseket a G20 átláthatóságról, irányításról, szabályozásról beszélt. Nagyon sok pontos célt határozott meg a G20, és létrehozott egy úti tervet, de a mutatók, az indexek kérdését nem láttam köztük. Éppen ezért folytatni kell a munkát, mert a felügyelet hatékonyságára van szükség, hiszen ezt az eurozónán belül is kívánjuk vezetni az egész EU szintjén. Még nem jutottunk el az út végére, nagyon nagy éberségre és reaktivitásra van szükség ezekben az esetekben. Köszönöm. Esetleg még kérdés? Farrell úrnak szeretnék föltenni én egy kérdést, aki a KKV-kat képviseli. Említette, és ez, ezen elgondolkoztam, hogy a KKV-k általánosságban nem bíznak már a bankokban, ez mindenképpen komoly gond. A bankoknak kell erre megtalálni a választ többek között. de hát nyilván a jogszabályalkotóknak is oda kell erre figyelni, tehát két oldalon kell keresni a megoldást. Megérkezett Almónia biztos úr közben, de említette Ferrell úr a kartel-szerű manipulációt, illetve az összejátszást, hanem nem feltétlenül őszinte szándékkal történő eladást, ő szerint a KKV-knak mire van szüksége? Tehát mit várnak a KKV-k tőlünk szabályzókról, jogszabályalkotókról? Hogyan lehet elérni, hogy visszaálljon a bizalom a, a KKV-k és a bankok között? Klincz úr azt hiszem arra kérdezett rá, hogy pontosan mekkora kárt okoztak. Tudná ezt illusztrálni valahogyan? Milyen típusú milyen típusú párbeszédek zajlanak le önök, illetve a KKV között. Dióhéjban a kkv védelmet szeretnének. Úgy érzik, hogy ki vannak téve a bankok kényének, kedvének, és ugye az volt, a, az volt a hagyomány, hogy a bankok és a KKV között nagyon jó a kapcsolat, ha gondjuk van, akkor felkeresik a bankot, és tanácsot kérnek, és a bankok érdeke is, hogy jól teljesítsen a, a vállalat, a különböző kamatlábi változatokkal, illetve biztosítás típusokkal és botrányokkal. Hát ez a, ez a bizalom szerte foszlott. A kkv tehát védelmet keresnek, hogy biztosak lehessenek abban, hogy amikor fölkeresik a bankukat a jövőben, akkor valós tanácsot kapjanak, és nem csak szabályozói, hanem, megvalósít, hanem gyakorlati megvalósítás szempontjából is helytálló legyen az a tanács, amit kapnak. Tehát ezt a fajta kapcsolatot, kapcsolatot kell megerősíteni fontos, hogy a szabályokat valóban betartsák a bankok, és itt van azt hiszem a legnagyobb feladat. Az Egyesült Királyságban nagyon komolyak a szabályok, erre vonatkozó törvények, magatartási kódex vannak, fölfüggeszthetnek minket, vagy pénzbírságot róhatnak kiránk, hogyha nem tartjuk magunkat a magatartási kódexhez. jó lenne, hogyha ugyanez vonatkozna a banki szektorra is. Egyébként pedig nem minden esetben számít büntének, hogyha valaki e- megszegi a magatartási kódexet. De hát meg kell nézni azt is, hogy mi a, mi a vállalat felelősségé, mi a személy felelőssége, aki a vállalatban dolgozik. ez, erre lenne lehet leginkább szüksége a kis és középvállalkozásoknak. Nézzük a károk felmérését. Talán elmondhatom, hogy van, aki a, van, aki a Libort lefelé manipulálja, de ennek vannak kedvező hatása is. A hitelfel a hitel felvevők felé ez már sokkal kevésbé jelenik meg. Nos, az igazi hatás azonban az, hogy a bankoknak tesz ez jót, és ez egyáltalán nem szolgálja a kliensek érdekeit. Az FSA-nak, az angol szabályozónak az a az a hagyománya, hogy sokkal inkább a bankok érdekét védi, mint a, mint a ö, kliensekét. Lehet, hogy valaki nem ért velem egyet de az biztos, hogy alapvetően nem egy lakossági szabályozónak számít az FSA, tehát az angol szabályozószer. Elnök, még egy kérdés, ami fölmerült bennem. A bizalom hiánya miatt vannak helyi kezdeményezések, tehát nem kell a bankhoz fordulni feltétlenül azért, hogy egy KKV kölcsönhöz jusson, egymás között elintézik ezt a, ezt a vállalatok vagy vállalkozások, hát ezt akarjuk igazából elkerülni. Arra lenne szükség, hogy megbízanak a vállalkozások a bankokban, hogy fölmerjék, fölmerjék venni a kölcsön tőlük. Erről mit gondol? Anglia észak-nyugati részén, Börniben, egy eh, kisvárosban nagyon komoly pénzügyi gondok vannak, ott léteznek ilyen eh, vállalatközi kölcsönök, tehát a bankok megkerülésével a helyi vállalkozások pénzhez jutnak. Ez egy, gyakorlatilag egy takarék szövetkezetnek minősül. A helyi bankokat támogatja, tehát ez a, ez a fajta struktúra alapvetően kezelhető kamatlábakkal, megfelelő feltételeket kapnak ezen esetekben a, a vállalkozók, tehát nem olyan komoly feltételek, nem kellene olyan komoly feltételeknek megfelelni, mint a banki kölcsön esetében. Kérdés az, hogy meg lehet ezt ismételni, ugyanezt a rendszert fel lehet állítani más városokban. Ezt mindenképpen, ez az ilyen típusú rendszereket mindenképpen szabályozni kell, de azt hiszem el lehetne ezzel gondolkodni, hogyha tényleg segélyre szorul egy város. Vannak még kérdések? Van még három percünk. Akkor mindenről megbeszéltünk. Köszönöm. Még egyszer köszönet Gessler úrnak, hogy Washingtonban is rendelkezésünkre Hát Nagyon érdekes dolgokat hallottunk tőle, mindenképpen elgondolkozunk még ezen munka során. Még egyszer köszönet Barnier biztos úrnak is, ő mindig eljön, hogyha hívjuk, pedig néha nem könnyű kérdéseket teszünk fel, és Andrewnak is köszönet, megköszönjük, hogy a KKV-k szempontjait is felvillantotta. Köszönöm. Thank you. Uh, and I hope you get better. És remélem hamarosan felépül Gens, Gensler elnök úr. Remélhetőleg legalább olyan gyorsan, mint ahogy elkészül a mi banki felügyeleti rendszerünk. Köszönöm szépen, McCarthy elnök asszony. Is it mute or? Uh, Kedves kollégák, folytassuk a munkát, mert ahogy mondtam, olyan sok időnk azért nincsen a mai meghallgatásra. A kettes számú szekció következik, amelynek során megpróbálunk jobban koncentrálni a Libor utáni bizalomépítésre, és üdvözlöm itt Almunia biztos urat, a körünkben. Már felmerült néhány kérdés a versenypolitikával, versenyjoggal kapcsolatban, hogyan lehet ezzel is erősíteni a bizalmat, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy ön mit tud mondani erről a témáról, mert itt nem csak szabályozásról szól, hanem a szabályozásról és a versenyről és ez meghatározhatja a pénzügyi szolgáltatások jövőjét. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen, Árlin, és üdvözlöm a szabadság minden tagját, akik jelen vannak, és köszönöm szépen mindannyiuk számára, hogy elhívtak ma erre az ülésre. Nos, először is nem csak ma kell erről beszélni, különösképpen ma kell beszélnünk arról, hogy mi is sült el rosszul a pénzügyek területén, átláthatóság, irányítás, bizalom és rendszerszerű hibák, ezekről van szó. A krízis előtti időszak, ami a delegáció időszaka volt, az egy olyan pénzügyi szektort hozott létre, amely túlságosan nagyra nőtt és túlságosan komplexé vált. Egy olyan pénzügyi szektorról van szó, amely csak a saját érdekeit nézte, és ezeket tette minden elé és amely óriási fenyegetést jelentett a gazdaságunk stabilitása szempontjából. A kérdés, ami felmerül, az az, hogy milyen kihatásai vannak mindennek, mi áll, mi forog kockán tulajdonképpen. Az eredeti pénzügyi válság, amely öt évvel ezelőtt kezdődött, kiterjedt és jelenleg két dolog van, amit, amit szeretnék tisztázni először is. Az az, hogy a bankok nem minden gonosz okozói, ettől messze állnak, hanem, hogy az elmúlt három évtized gazdasági pénzügyi fejlődése nem ment mindig tökéletesen, vagyis az azt jelenti, nem lehet mindenért csak a kapzsi bankárokat hibáztatni, de mégis ők részt vesznek nagyobb folyamatokban, amelyek, és ide tartoznak a politika, politikusok, a véleményformálók is, tehát eléggé széles körül ez a téma. A menedzserek egy része más, másképp alkalmazta a szabályokat, és ez helytelen volt. A szabályok önmagukban is lehet, hogy rosszak voltak, és meg kell értenünk azt, hogy lehetne ezt megváltoztatni. A bankok és a pénzügyi szolgáltatások nagyon fontosak a növekedés szempontjából, a gazdaságainkat hatékonyabbá tehetik, életünket könnyebbé tehetik többfajta módon is, de a szabályozási keret reformja nélkül nem fenntarthatóak. A kaszinó kapitalizmus be kell fejezni, újra, kell, újra meg kell találni a helyét a finanszírozásnak a valós gazdasági életben és a szociális politika területén is. Örülök annak, hogy itt lehetek, és választ adhatok a következő kérdésre, mégpedig arra, hogy mi a szerepe a versenypolitikának mindebben. El kell mondjam azt, hogy a versenypolitika szerepe eléggé nagy ezt támogathatja a piacok jó működését, és megfelelően irányíthatja azt, hogy ne legyenek hamis, illetve rossz fejlődések. A hozzájutást jelent ez a piacokhoz, minden hatékony szerepvállaló részt vehet a gazdasági tevékenységben, akkor, hogyha megfelelnek a szabályozói előírásoknak, mint például a biztonságnak, a minimum minőségi standardoknak, illetve a stabilitásnak a pénzügyi szektor esetében. A versenypolitika az olyan üzleti eljárásokat küzdi le, amelyek a piacra jutást nehezítik. Minden piac, ahol a lényeges információk egy, egy-két kivitelezett kezében van, és, amit vissza, és az információk, amelyeket visszatartanak másoktól, és ahol nincsen felügyelet, az egy olyan piaccá válik, ahol manipulációk alakulhatnak ki. Akik az információval rendelkeznek és manipulálnak a piacot mások kárára, ilyen esetben úgy gondolom, hogy itt mindenképpen a versenypolitika megsértéséről van szó. Szerintem a versenyszabályok akkor is sérülnek, hogyha egy cég vagy cégcsoport visszatart információkat. Ebből kifolyólag a válság idején, illetve kezdetén az Európai Bizottság sokkal éberebben figyelte a pénzügyi szektort versenypolitikai szempontból. Jelenleg a vizsgálataink a piacinformációs szolgáltatókat, a hitelcsere ügyleteket, illetve a benchmarkokat érintik. Az a tapasztalat, amit benyűjtünk, és amelyen rávidelegítünk a pénzügyi élet ezen részére, ezzel eh, a szabályokat próbáljuk jobban kialakítani. Két eh, eset volt a Standard Poor's, illetve egy másik cég eh, ellen, és attól tartunk, hogy az adataik visszatartása, illetve az adatokkal való alkalmazásuk sokkal nehezebbé teszik a felhasználók életét. A Standard Poor esetében megfelelő megoldásokat javasoltunk, lezártuk az ügyet, és most pedig a másik cég, a Thomson Reuters esetében próbálunk kidolgozni ajánlásokat. A hitelcsereügyleteket is megvizsgáljuk, két eljárást indítottunk. Az egyik a hitelcsereügyletek ellen rosszul, a másik pedig hitelcsereügylet információkról bizonyos mértékben sok dolgot most tanulunk meg a vizsgálatok során, és el kell mondjam, hogy ezen vizsgálatok következtetései nem fogják megerősíteni eredeti kételjeinket, de lehet, hogy megerősítenek más elemeket a pénzügypiacok rossz működésével kapcsolatban. Ennél többet nem mondhatok most, de arról biztosítatom önöket, hogy a vizsgálataink elsőbséget élveznek. Ez egyik legnagyobb prioritásunk jelenleg. A többi vizsgálatok a fő nemzetközi bankokat érintik, hogy képeztek-e karteleket annak érdekében, hogy a benchmark értékeket manipulálják. Nem csak egy kartelről van szó, hanem több eh, kártelről is. Ez a Libort, az Euribort eh, foglalja magába több pénznem esetében is. 2011. októberében az Európai Bizottság vizsgálatot folytatott számos bank székhelyén. Ezen kívül információs kérelmet is küldtünk. Attól tartunk, hogy néhány cég, főként bankok, de néhány broker cég is lehetségesen megsértették az EU antitrust szabályait bizonyos Um, piaci szereplők összejátszottak a bizonyos származhatott termékek esetében, és ez károsította a kereskedő partnereket, illetve az összejátszásban nem szereplő partnereket. Ezen kívül um, információkat is cseréltek a um, kereskedelmi pozíciókról, illetve azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakulnak az árak a származhatott ügyletek esetében a tranzakciók száma és értéke a származható területekben. Ezek miatt nagyon fontosak a pénzügyi szektor szempontjából, és így az Európai Unió gazdasága szempontjából is. Ezek a vizsgálatok még mindig folynak, és valószínűleg ezeket a lehető leghamarabb lezárjuk. Ennek is magas prioritást szentelünk. A vizsgálataink során szoros kapcsolatban és együttműködésben állunk más versenyügyi hatósággal is, mint más EU szintű hatósággal is, akik érintettek az ügyben. A vizsgálataink célja az az, hogy szankciókkal írassuk az összejátszó panelbankokat és brókereket. Olyan kérdések is felmerülnek ezen vizsgálatokkal kapcsolatban, amelyek a jelenlegi rendszer hibáit mutatják meg, mint például a átláthatóság hiányát, és ebből kifolyólag eh, szavazásra van szükség. Mise Bányi is elmondta, a bizottság már foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Az Európai Bizottság felelőssége az az, hogy megnézze azt, hogy az EU antitrust szabályait me- megszekték-e. A felsejnek a pénzügyi piacokon megfelelő keretek között kell zajlania. Végezetül eh, most nem fogok eh, ezekről beszélni ma, hiszen már több alkalommal beszéltem az Ekon Szabizottság előtt ezekről a kérdésekről, de bizonyára tudják, hogy nagyon aktívak vagyunk az állami segítség ellenőrzésében is, amit a bankok kapnak, és ebben a tekintetben is rendkívül sokat tudunk meg attól, hogy a bankok üzleti modellje hogyan kellene, hogy megváltozzon, azért, hogy ne csak pénzüstabilitás, hanem jó pénzügyi áramlás is létrejöjjön a valós gazdaság irányába. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Biztos vagyok abban, hogy számos kérdést fog még kapni a kollégák részéről, de folytassuk is a meghallgatást, mégpedig az IOSCO elnökével, Kono úrral. Nagyon örülök annak, hogy el tudott jönni hozzánk. Örülünk annak, hogy meghallgathatjuk az ön véleményét. Önök kutatást végeznek nem csak a kamatlábok esetében, hanem a benchmarkok esetében is, ezért örömmel hallgatjuk. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Az EP tisztelt képviselői, tisztelt résztvevők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma szólhatok önöknek erről a rendkívül fontos témáról. Ahogy már bemutattak jelen pillanatban, az IOSCO igazgató tanácsának elnöke vagyok, de egyébként a japán pénzügyi szolgáltatások ügynökségénél is dolgozom, ahol biztos helyettes vagyok, a nemzetközi ügyek felelőse. Az IOSCO nemzetközi szervezet, a piac szabályozók nemzetközi szervezete, és felelős azért, hogy, a, hogy globális sztenderdeket határozzon meg a pénzügyi, pénzpiaci szabályozás terén, és a piac szabályozóknak útmutatókat adjon. A cél, hogy az értékpapírpiac átláthatóságát javítsuk, csökkentsük a rendszerszintű kockázatot, és támogassuk a piac szabályozóit. A végcél az, hogy védjük a befektetőket, és megfelelő, és az, hogy megfelelő pénzalapokkal rendelkezzen a piac ahhoz, hogy globálisan szerepelhessen. Bo. However, uh, the issues raised are not entirely new. A felvetett kérdések nem teljesen újak. Ahogy az Gensler elnök úr is uh, mondta, lépni kell azért, hogy uh, a piaci visszaéléseket uh, és a szakmai hibákat, vagy a jogköre való visszaélést megakadályozzuk. A pénzpiacok globalizálódtak, de ehhez megfelelő globális szintű felügyelet szükséges kétségeket fejeztek ki a benchmarkok integritását illetően, éppen ezért a szabályozóknak erősíteniük kell az együttműködést, és globális elveket kell kidolgozniuk a benchmark megállapítással és az ezzel kapcsolatos tevékenységgel kapcsolatosan nem csak ezekről az eddig tárgyalt példákról van szó, a benchmarkok integritása a pénzpiaci eszközök árazásához, árának megállapításához is fontos, hiszen ezt referenciaként alkalmazzák. Megfelelő kormányzás, átláthatóság, a benchmarkok tisztességes megállapítása, szükséges jogkövetés és az eredtentő szankciók, ahhoz, hogy a visszaéléseket, szakmai hibákat, visszaéléseket szakmai téren megakadályozzák, mert különben torzul a piac, és a reálgazdaság számára nem lesz elegendő pénzalap rendelkezésre, és még a bizalmat is megrendíti a befektetőkben. Az intézkedéseket kiegyensúlyozottan kell hozni azért, hogy jól működő pénzpiacok jöjjenek létre. A benchmarkokat és a pénzügyi szerződéseket a piac kell, hogy alakítsa, diktálja, hogy ezt már hallottuk. Néhány kérdést felvetnék. A benchmark számításának folyamata az erre szolgáló struktúrák, az ösztönzők, a manipulálás megakadályozása, valós szankciók, jogkövetés, mindez szükséges etéren. Az ISZKO-ban minden erőfeszítést megteszünk azért, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzunk. A reform intézkedések alkalmazása a benchmark eljárások terén nem destabilizálhatja a szerződéseket, és nem okozhat bizonytalan helyzetet. Ez nemzetközi kontextusban még relevánsabb. A nemzetközi joggyakorlat még nem elég robosztus, erőteljes ahhoz, hogy foglalkozzon megfelelően a visszaélésekkel. Egy másik figyelmeztetés nemzetközi összefüggésben a mindenkinek egyforma megközelítés vagy megoldás nem megfelelő, a piaci feltételek között különbséget kell tenni országról országra. Az EU most, most élen jár a nemzetközi erőfeszítések terén a benchmarkok rendezésére. A piaci visszaélésekre vonatkozóan irányelvet dolgoz ki, és az Európai Bizottság konzultációs anyagot adott ki, ezt nagyra értékeljük, üdvözöljük. De úgy gondolom, hogyha vissza akarjuk állítani a bizalmat a benchmark terén, és hogyha a szabályozói arbitrást meg akarjuk akadályozni, akkor több erőfeszítést kell tenni azért, hogy következetes nemzetközi rendszer jöjjön létre, és ezt az egész világon betartsák globális elvek alapján. A végrehajtást, a szabályok végrehajtását értékelni kell rendszeresen, és erőteljes együttműködés szükséges a piaci szabályozók között. Tisztelt képviselők, az IOSCO szerintünk a legjobb hely ahhoz, hogy ezzel, ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk globális szinten. Munkálataik során az IOSCO szeretne tapasztalatokat felhasználni, azokat, amelyeket az EU gyűjtött össze, ahhoz, hogy globális piaci útmutatót, elveket kidolgozzunk. A LIBOR reform is kérdés a központi bank, a BIS központi bank kormányzóival is együttműködünk, és a pénzügyi stabilitási testülettel. Japánban a pénzügyi szolgáltatások ügynöksége a partnerekkel szoros kapcsolatot tart fenn, a LIBOR és a TIBOR reformja érdekében. A közelmúltban a fejlemények bizonyították, hogy a botrányok súlya felveti a kérdést az, hogy csak globálisan koordinált megközelítés a járható út, ami a pénzügyi szabályzókat illeti. Az IOSCO munkacsoport mandátumának összes részletét nem kívánom ismertetni, a közelmúltban jött létre ez a munkacsoport, de a cél az, hogy globális szakpolitikai ajánlásokat tegyünk arra vonatkozóan, hogy hogy működjenek a benchmarkok, a benchmarkok megállapítása hogy történjen, és hogy lehet ezt ellenőrizni szakpolitikai ajánlásokat tettünk a, már az olajárról jelentő ügynökségek munkáját, tevékenységét illetően. Az olaj esetében más a helyzet, mint a kamat benchmarkok esetében, de azért nagyon sok elv alkalmazható mindkét területen egyformán egész gyorsan szólnék arról, hogy milyen mandátumok, mandátuma van ennek a, az új IOSCO munkacsoportnak. A benchmarkkal kapcsolatos szakpolitikai kérdésekkel foglalkozunk, azokkal, amelyek a pénzpiacokra vonatkoznak, és megvizsgáljuk azt is, hogy hogy lehet megfelelő szabályozói felügyeletet gyakorolni, és hogyan lehet hiteles kormány struktúrákat létrehozni, például a kamatláb meghatározások szempontjából. Minden olyan területen, amely a benchmark megállapítással foglalkozik. Globális elveket kívánunk kidolgozni, olyan elveket, amelyek alkalmazhatók minden területen. A munkacsoport foglalkozik a jogkövetési jogkörökkel, a szankció rendszerekkel, a szakértőinkkel egyeztetve. A határon átnyúló alkalmazás fontos, ahogy ezt már előttem szólók is mondták. És ebből a szempontból az IOSCO-nak van egy több oldalú megállapodási nyilatkozata, egyetértési nyilatkozata, és ezt ennek alapján hatékonyan kíván lépni, és mindez a nemzeti hatóságok lépéseihez hatékonyan hozzájárul. A munkacsoport társelnöke Martin Whitley, az LK pénzügyi szolgáltatási hatóságának ügyvezető igazgatója, és Gary Gensler, akit ma hallottunk, a CFT, CFTC USA beli CFTC elnöke. A konzultációkról jelentés készül, és kb. 2013 márciusára végzik ezt a munkát el. A hitelességet, az integritást kívánjuk alkalmazni, konklúziónként elmondom, ezzel a tevékenységgel azért, hogy a globális pénzügyi rendszer stabil legyen, hiteles, és mindez kiterjedjen az egész világra. Koordinálni kell a nemzeti regionális reform erőfeszítéseket, és mindig az adott bírósági és igazságügyi rendszernek megfelelően kell az alkalmazást elvégezni. Létrehoztuk a munkacsoportot, a benchmark, a szabad, megbízható és átlátható benchmark műveletekre kell, hogy vonatkozzanak. Köszönöm, hogy meghívtak ma, és igen, szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. Remélem, hogy a jövőben majd még többet hallunk az ios ról mert nagyon sok fontos kutatási területben aktívak, területen aktívak önök, és ez az EU-t is érdekli. Köszönöm, most pedig Daniel L. Doktorovot hallgatjuk meg, aki a Bloomberg elnök vezérigazgatója, és várunk több információt az átláthatóságról, és arról, hogy milyen alternatívák lehetségesek ezen a területen. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, de doktoroknak hívnak, én vagyok a Bloomberg elnöke és vezérigazgatója, a Bloomberg egyébként pedig piaci vezető szerepe visz pénzügyi adatok illetve elemzések területén. Nagyon örülök annak, hogy ma itt lehetek, örülök annak, hogy ilyen nagy tudású szakértők ülnek itt körülöttem. Nagyon-nagyon nagyra becsülöm ennek a szakbizottságnak a munkáját, McCarthy elnökasszonyét is, aki nem csak kiváló alelnök, hanem jelentéstevője is a ö, piacot szabályozó kezdeményezésnek. A 2008-as pénzügyi összeomlás után a különböző nemzetközi és regionális intézmények, az EU, a G20, az IMF azt észlelte, hogy nincs megfelelő átláthatóság, és nincsen megfelelő megbízható adat, és ezért került sor a válságra. Bloomberg már 30 éve érvel az átláthatóság mellett, tudjuk, hogy ennek milyen előnyei vannak, és tudjuk azt is, hogy a piacok nagyon megszenvedik, illetve nem csak a piacok, hanem a lakosság is megszenvedi azt, hogyha nincs meg ez az átláthatóság. Megbízható adatokra van megbízható adatok hiányában, a kockázat ellenzés hiányában, árkialakítás és beslési gyakorlat hiányában nagyon nehéz ö, működtetni a piacot. Viszont, hogyha van egy igazi, átlátható rezsim, akkor sokkal hatékonyabb lesz a piac, felszabadul a tőke, ez, ezáltal beruház, beruházásokat lehet kieszközölni, munkahelyeket lehet teremteni, és egyáltalán új pénzügyi termékek jöhetnek létre. Nagyon fontos tehát az átláthatóság és az ehhez kapcsolódó felügyelet. Nagyon sok kormány kialakította már, vagy kialakítja a korai riasztó rendszereket, és a, le, és ennek mindenképpen pozitív az összesített hatása. A Libor nem működött, és ezzel láthattuk azt is, hogy az átláthatóság hiánya mit tesz a piacokkal. Almónia úr helyesen beszélt erről úgy, hogy eléggé sokkoló volt, vagy meglehetősen sokkoló volt ez az összeomlás hogyha a Libort, a Libor az egyetlen igazi benchmark, amelyet ugye szubjektív értékelés alapján alakítanak ki az érdekelt felek, ez nyilvánvalóan önmagában nem, lehet, nem tükrözheti a piac realitását. Még akkor is, hogyha nincs semmiféle rossz szándék vagy illegalitás e mögött, a Libor önmagában nem lehet megfelelő piaci indikátor. Tudjuk, hogy milyennek kéne lenni a jó rendszernek. Nagyon fontos ebben a pontoság, az átláthatóság, a függetlenség, a részlehajlás, mentesség, illetve az adat alapú objektivitás. Kérdés, hogy ezt hogy lehet megvalósítani? hogy miből kell, mire kell támaszkodni ennek az indexnek, mely intézményeket kell felülvizsgálni, és hogyan. Nagyon komoly technikai és logisztikai tudás kell ahhoz, hogy ezeket megvalo- megválaszoljuk ezeket a kérdéseket. Együtt kell működni a magánszektorral és a kormányjal, csak így lehet a válaszokat megadni. A Bloomberg jelenleg nagyon sok utat próbál föltárni, hogy erre a piaci kihívásra megtaláljuk a választ. De nagyon fontos az is, hogy az Európai Parlament, az Európai Bizottság, a szakpolitikák kialakítói is részt vegyenek abban, hogy hogy igazi átláthatóság jöjjön létre, és real-time adatokat kaphassunk. Bloomberg, a Bloomberg elképzelés az úgynevezett B-Libor, vagy B-Libor. Ez igazából nem egy forradalmi jellegű dolog, pusztán átláthatóságról szól. Jelenleg a Libor arról szól, vagy azt mutatja meg, hogy a bankok egymás között milyen kamatlábbal tudnak kölcsönkérni, vagy kölcsön adni. Na most ezzel az a fő probléma, és erre már Gessler úr is utalt, tehát az igazi probléma ezzel az, hogy a bankok közötti rövidtávú hiteltranszakciók száma csökken. És hogyha kicsi az ilyen típusú tevékenység, és ez különösen igaz Európában, akkor statisztikailag kevesebb adatunk van arra, hogy kialakítsuk a, a Libort. Hogyha többen, több ilyen tranzakció lenne, és a Libort nagyobb merítéssel tudnánk kialakítani, akkor megoldható lenne a probléma, nem csak vezető bankok, hanem pénzügyi cégek, illetve nagy vállalatok is részt vennének, részt vennének ezekben a tranzakcióban, és így kevesebb lenne az esély annak, hogy egyes intézmények a saját ö, szájuk íze szerint alakítsák a LIBOR-t. Így alakítanánk ki tehát a B-libort. Ebben ennek lennének hitel részei is, megjelennének a hitelfedezeti swap tranzakciók, a vállalati kötvények, különböző értékpapírok és egyéb hasznos ö, piaci adatok. Aztán napi szinten kell a különböző rátákat és kamatlábakat felülvizsgálni, illetve ellenőrizni, és aztán a hitel és aztán és rendszeresen kvantifikálnánk a hitelprémiumokat a különböző rövid lejáratú termékek esetében. Ezzel és ezután a hitel prémiumot a kockázatmentes rátához adnánk a minden egyes futamidő esetében. Nézzünk egy példát. 2009 elején a dollár hitel információ minden bank számára minden bank számára az egyik alapvető kiindulási alap volt a Libor megállapítására. Ez ugye csak az egyetlen lehetséges piaci adat, a hitelfedezeti swap adat kombinálásával született meg. Nos, hogyha ezt használjuk fel, akkor egy összesített hitelprémiumot állapíthatunk meg, ez körülbelül másfél százalék. Akkoriban ez ugye kockázatmentes, a kockázatmentes kamatláb egy év, az egy évre vetített egynapos index swappal együtt, ami ugye 50 bázispont volt, összesen körülbelül 2%-ot jelentene. Ez jó, sokkal jobban megmutatja, hogy körülbelül miről van szó, mit jelentene a Bélibor, mit jelent, mit jelent a résztvevő bankok számára az igazi hitelköltség. Jelenleg Ugye az a probléma a Liborral, hogy nagyon kevés adaton alapul, nagyon kevés ugyanis a bankok közötti tranzakciók száma. És ki kell, teljes, ki kell tehát terjeszteni a Bélibor esetében a résztvevők számát. Nem szabad ördögi körbe kerülnünk. Az a célja, hogy a Liborba érkező adatok kalibere javuljon. Ugye a piac a jelzálók kölcsönökkel, a hitelkártya, a származékos ügyletekkel együtt összesen 360 trillió dollár tesz ki, és hogyha a Libor igazi, hogyha ha a Libor a benchmark, hogyha ilyenfajta benchmarkot alakítanak ki ebből a piacra, az mindenképpen visszaszerezni az emberek bizalmát. Úgy gondolom azonban, hogy ebbe a magánszektort is be kell vonni. Bloomberg is ezt teszi, a, mégpedig non-profit alapon. Tehát különböző érdekelt felekkel veszük fel a kapcsolatot, az Egyesült Királyság pénzügyminisztériumával, az Egyesült Királyságbeli szabályozóval, másokkal. Megpróbáljuk a bank közi kölcsönök esetében a kamatlábot felmérni, annak érdekében, hogy egy olyan megoldást alakítsunk ki, amiben meg lehet bízni. Ez nem egy igazi újdonság, és ezzel nem törölnénk el a libort, mint olyan, hiszen a világgazdaságban a libort sokan használják indexként. A libort rövid távon legalábbis meg kell hagyni. Mi azt próbáljuk csupán elérni, hogy egy olyan indexet, egy olyan mutatót alakítsunk ki, ami sokkal jobban tükrözi a piaci realitásokat, és sokkal függetlenebb a különböző intézmények vagy pénzügyi intézmények tranzakcióitól. Almunia úr említette, hogy a reálgazdas, hogy megígérte, hogy a reálgazdaság szolgálatára, reálgazdaságot kell szolgálni a, a, a pénzügyeknek. Remélem, hogy a nagyobb átláthatósággal ez igazán megoldható lesz. Köszönöm. Most a kérdések következnek. Kérdések előtt következik következő szakértőnk, Thierry Filippona. Valószínűleg ő is az átláthatóságról fog beszélni. Köszönöm szépen, elnök asszony, óriási megtiszteltetés az, hogy itt lehettek. A kérdés az az, hogy hogyan lehet visszaállítani a Libor botrány után a, a bizalmat. A pénzügyi aktivitások természetettől fogva ígéretek cseréjén alapul, és, mi, és mit ér egy ígéret akkor, hogyha nem lehet bízni ebben. A Libor és az Euróbor különböző definíciókkal rendelkeznek, amely a kamatlábok területén az összejátszást különbözőképpen teszi lehetővé, viszont egy közös nevezőjük van, és ez a jellemző, ami közös bennük, ez nem egyeztető össze a bizalommal a pénzügyi rendszerben. A 7 perc alatt négy egyszerű intézkedést fogok felvázolni, amelyel együtt létre lehet hozni a bizalmat a eh, Libor-Euribor esetek után. Az első intézkedés az az, hogy legyen egy eh, állami ellenőrzés eh, a, az állami, tehát minden kamat lába kapcsolatban. A legtöbb bank, amely hozzájár a Liborhoz és az Euro, Euriborhoz, különböző módon tud profitot létrehozni. Egyetemű az érdekkonfliktus. A Libor és az Euribor, de az árucik, illetve hitel elakíthatnak kihatnak a most úgy gondoljuk, hogy az elszámolási folyamatot mindenképpen felügyelni kell, de nem magáncégek által, pontosan a felvázolt érdek ellentétek miatt. Ezen kívül az érintett felügyelő szervnek nem, nem igazán kell kapcsolatra rendelkezni a hozzájárulókkal, és nemzetközi felhatalmazással kell rendelkezni a érdekében, hogy semlegesen tudjon fellépni. A második intézkedésünk az az, hogy létre lehessen hozni a konzisztenciát a benchmarkok között, amelyek ugyanazt a célt szolgálják. Ahogy már elhangzott, a Libor és az Euri bor különböző definíciókkal rendelkeznek, és ez tükröződik abban, hogy különböző magáncégek hozzák létre ezeket, és ezeknek különböző, gyakran egymással ellentétes érdekeik vannak. A Libor főként a bank, a hozzájáruló bank költségeit e, illeti az Euróból pedig azt e, mutatja, hogy mit gondol a hozzájáruló bank a e, primér Bank költségeiről, amelyek alapján lekötött kínál másik primér Banknak. Az US, a dollárlibor esetében 18 hozzájáruló bank van, az Euro, Euribor esetében pedig 44 azzal is lehetne érvelni, hogy a LIBOR definíciója sokkal többet vár el, másrészt viszont azt is lehet mondani, hogy az Európa esetében a szélesebb körű hozzájárulók kevésebbé teszik azt kitetté a manipuláció irányába. Ezáltal sokkal nehezebbé válik a vita, és egyre inkább nő a pénzügyi tevékenységekkel szemben a bizalmatlanság. Ez azért is aggasztó, mert ezeket a benchmarkot nem csak a szakmabeliek alkalmazzák, hanem számos kiskereskedelmi termék esetében is alkalmazzák, például a pénzpiaci alapok esetében, vagy a hitelek esetében, jelzálogok esetében is. A szervezetünk üdvözli azt, hogy létrejött egy munkacsoport a biztos IOSZKó részéről, és remélhetőleg a benchmark területén foglalkoznak a definíciók konzisztenciájának képítésével. A harmadik intézkedés az az, hogy a benchmarkokat effektív rátákra helyezzük. A pénzügy világában az olyan árak, amelyek nem tranzakciókhoz kötődnek, azok nincsen semmilyen gazdasági értelmük. Az, hogyha a Libot és az Eurobot effektív rátákra helyezzük, az jobban tükrözni a pénzügyi valóságot, és nehezebbé tenni a csalást is. Hogyha a benchmark definícióját megváltoztatják, akkor a LIBOR és az ERIBOR megváltoztatása is lehetővé válik. Tehát, ha a LIBOR és az eribor valós tranzakciókhoz kötik, akkor ez nem csak technikailag kivitelezhető, hanem ez a leghatékonyabb módja annak, hogy ezek a benchmarkok tényleg a bank likviditásának igazi értéket tükrözzék. A negyedik intézkedés a bankokat, operátorokat és menedzsereket felelősség kell tenni tetteikért. Mindenképpen nagy szankciókra van szükség, és mivel amíg a profitok, ami a csalásból származik, magasabbak, mint a szankciók, akkor a bankok hajlanak a csalásra, és nem sikerül visszaállítani a bizalmat. Az is alapvető fontosság, hogy az operátorok személyesen felelősségre vonhatóak legyenek tetteikért, ahogy azt a piaccal való visszaélésről szóló vitában is már hangoztatták. Ugyanilyen fontos is, hogy a bankmenedzsereket is felelősé lehessen tenni az operátorok eljárásai miatt, hiszen ezek az eljárások, ezek a folyamatok csak úgy jöhetnek létre, hogy a bankmenedzserek és operátorok összejátszanak, vagy hogy ha a bankmenedzserek elhanyagolják ellenőrző funkciójukat. Végezetül el kell mondanom azt, hogy nincs olyan pénzügyi rendszer, nincs olyan gazdasági rendszer, amely létezhetne bizalom nélkül. A jogszabályalkotóknak és szabályozóknak felelősség van abban, ha sikerüljön elkerülni az ilyenfajta eseményeket, amelyek a társadalomban bankellenes hangulatot kelthetnek. Bízunk abban, hogy a négy általunk ajánlott intézkedés elfogadásával nem csak a Liborhoz, vagy az Euróborhoz hasonló benchmarkok esetében sikerül visszaállítani a bizalmat. Végezetül szeretném hangsúlyozni azt, hogy meg vagyunk arról győződve, hogy az önszabályozás nem lesz eredményre vezető, hiszen ez mindig egy oximoronként jelent meg akkor, amikor pénzügyi szolgáltatásokról van szó. Köszönöm elnök, köszönöm szépen ezt a bemutatót. Valóban nagyon érdekes kérdéseket vetett fel. Utolsó hozzászólás következik ebben a szekcióban, mégpedig Joanna Cohn részéről, aki a BlackRock részéről érkezett. Ő a befektetők szemszögét fogja elénk tárni. Önél szó. Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, hogy Blackrockot, a Blackrockot meghívták azért, hogy hozzájáruljon ehhez a fontos megbeszéléshez. Bemutatásként szeretném elmondani, hogy független tulajdonlású befektetési menedzserek vagyunk, és 2,8 trillió eszközt kezelünk, 750 milliárd adott európai ügyfelek birtokolnak. Jelen pillanatban a LIBOR hatását vizsgáljuk az ügyfeleinkre, és eh, üdvözöljük azt, hogy eh, a törvényhozók, eh, szakpolitikát kidolgozók itt Európában és az egész világon reagálnak erre a helyzetre még nem vettünk részt semmilyen panelben a Liborral kapcsolatosan. A Liborról szeretném elmondani, hogy ez az ügyfeleink pénz alapjaiban igenis jelen van, és ez az idő horizont szempontjából is fontos. Mivel ennek hatása van az általunk kezelt pénzösszegökre, a mi célunk a továbbfejlesztés, nem akarunk forradalmat vagy visszafordulást itt etéren. A, meg, a nyugdíjasokat nagymértékben érinti mindez a kamatbiztosítási csereügyletek kapcsán és azok lejárata kapcsán. a különböző befektetők és kölcsön felvevők különböző igényekkel rendelkeznek. Néhány szót szólnék arra, hogy a befektetők, a befektetés kezelők hogyan használják a LIBOR-t, mielőtt még néhány ajánlást tennénk. A LIBOR alkalmazása három kategóriát ölel fel. Az első kategóriában a befektetés menedzserek referencia rátaként alkalmazzák a LIBOR-t az alacsony kockázat alternatív befektetés szempontjából, és az lehetővé teszi a befektetőnek, hogy a különböző befektetési lehetőségeket reálisan összevesse. A LIBOR-nek ezekben az esetben nincs közvetlen kihatása a befektetők megterülésére, alternatív rátákat is lehet alkalmazni, ezeknek más a hatásuk. A második kategóriában explicit referencia rátaként alkalmazzák a LIBOR-t egy-egy értékpapír esetében, és itt a LIBOR szerepe problémásak, hiszen ha LIBOR-ról eh, uniára váltanak, akkor egy alap teljesítménye megváltozik, és ennek nagy hatással van a befektetésre, és lehető az egész szerződést új alapokra kell helyezni. Harmadsorban a Libert arra használják, hogy kupon kifizetéseket számoljanak ki, közép- és hosszú távú kamatláb derivatívák esetén egészen 50 éves időtartamról van szó. Ezek a megállapodások hosszú távra szólnak, és ez alatt a gazdaság változásai nagy hatása lehetnek a szüdletre. Szólnék ennek a kihatásairól a nyugdíjalapokra és a pénzpiaci alapokra a nyugdíj alapoknál hosszú távú befektetésről van szó, a cash flow-t ki kell fizetni a nyugdíjasoknak majd a jövőben, tehát a, vagyis cash flow-ra van szükség ahhoz, hogy a nyugdíjalap fizetni tudjon majd később. Hosszú időszakról van szó, és a Library-ben való változások nagy hatása vannak a nyugdíjalapra. Például azt eredményezheti, hogy a nyugdíjalap eszközei jelentős mértékben csökkennek. Itt a kötelezettségek is változhatnak, és mindez a kifizetendő nyugdíjak szintjére is van Ez nem elhanyagolható kérdés, és ezt a stratégiát figyelembe kell venniük a nyugdíjalapkezelőknek. Egyébként a ezek a kötelezettség alapú stratégiák nagy mértékben a nyugdíjalap kezelés lényegét jelentik Európában. Több mint 50%-a az EK-beli nyugdíjalapoknak és 90%-a a holland nyugdíjalapoknak alkalmazza mindezeket. A második példa arra vonatkozik, hogy a pénzpiaci alapokat hogyan befolyásolja a LIBOR, ez befolyásolja a lejáratot, a kibocsátási árat, majd az eszközök árát, az értékelése, a különböző árportfólióknak is érintett, a teljesítmény és a különböző szerződési megoldások, ezek mind ennek hatása alatt vannak. Ez egyáltalán nem egyszerű, két-három évet vesz igényben az értékelés. A pénzpiacok jól kell, hogy működjenek, mert ez a bank ágazatra igen nagy hatással van. Összefoglalnám a BlackRock ajánlásait, mivel foglalkozzanak a szakpolitikát kidolgozók. Az első prioritás a LIBOR reformja azért, hogy a piac hitelességét visszaállítsuk. A LIBOR a rövid távra és lejáratra összpontosuljon, például 6 hónap, háromtól hat hónapig tartó időszakra vonatkozanak a LIBOR ráta mátrixok, az ajánlatiteli adatok, a tranzakciós adatokkal kell, hogy kiegészüljenek, úgyhogy hibrid megközelítés javasolunk. Hiszünk az átláthatóságban és az ellenőrzésbe, ez feltétlenül szükséges, azért, hogy a szabályozók ezzel rendelkezhessenek, és mindez a magánpiacot is befolyásolja. Függetlenség rendkívül fontos, megfelelő magatartási kódex, szankciók a piaci visszaélések esetén és a szakpolitikusok figyelnek oda arra, hogy a lájbortól ne lehessen eltávolodni. Már nem a bankközi bizonytalan kölcsönadási rátán alapuljon mindez, mert mindez diszlokálást és torzulást okozhat, még fokozottabban, mint az elmúlt években. Az egyetlen egy megoldás jó-e mindenkinek? A LIBOR az optimális megoldás a mai környezetben? Mondtam, a különböző befektetők és kölcsönfelvelő különböző rátákkal dolgoznak, különböző benchmarkok vannak, de ez nincs köbevésve. A piac, beleért a BlackRock, alternatív benchmarkokat alkalmaz, Eunia, Sonya GCF, Repo Index, a nagyobb diverzitás itt a benchmarkok esetében kívánatos és támogatja a piaci résztvevőket. Elnök, köszönöm. Nagyon érdekes szemszögből hallottuk a kérdés tárgyalását. Megadom a kérdéseket. Wolfgang Bocsánat, nem Wolfgang. Swinburne asszony. Köszönöm szépen, nagyon sok érdekes szempontot hallottunk. Nézzünk azokat a benchmarkokat, amiket jelenleg használunk a világgazdaságban. Ez úgy tűnik, hogy mindegyik egy konkrét piacon, egy konkrét pénzügyi termékben, egy konkrét célra jött létre. De mióta létezik az innováció, azóta az eredeti céltól eltérő célokra is használják ezeket. Valószínűleg az összes származékos termékre igaz ez. Valószínűleg senki sem gondolja azt, hogy ez a megfelelő eszköz, de elég nehéz jobb eszközzel előállni. Mindenki, minden egyes szakértő azt mondta, hogy az átláthatóság és a megfelelő, megfelelő igazgatás, ellenőrzés jelenti a kiutat. Ugye a parlamentben már régóta beszélünk a MIFID-ről, nem túl valószínű, hogy a parlament a végső szövegben a becsmárgókhoz való hozzáférésről bármit beletehetne ebbe a szövegbe, és az átlátható, nagyobb átláthatóságról sem lesz valószínűleg ebben szó. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tudnának-e okos tanácsot adni a tárgyaló feleknek a szakértőink. Még egy dolog, két szakértő is említett valamit, hogyha egy benchmark stratégiai szempontból, illetve rendszer szempontból is fontos a piacon, kérdés, hogy ezt egy ezt helyettesítő term, ezt helyettesítő benchmark nem jöhet el létre non-profit alapon. Hiszen sokszor ehhez kapcsolódnak ugye a pénzügyi termékek, és kérdés, hogy hogy erre a célra nem kéne -e egy olyan, olyan benchmarkot létrehozni, mindenki által használható. Klinc úr, köszönöm. Első kérdésem biztos úrhoz, utána pedig doktorof úrtól szeretnék valamit kérdezni. A bizottság eddig elég ügyesen hozott létre antitrust szakpolitikák, ezeket meg is valósította. Sokaknak kellett már pénzbüntetést fizetni azért, mert nem tartották be a szabályokat. Mindig a cégeket sújtották bírsággal, az ott dolgozókat sosem, tehát a irányítókat, vállalatvezetőket nem. Hogyha a profit magasabb, mint a, bír, mint a bírságot, akkor nem sokat teketóriáznak a vállalatok, talán esetleg a vállalat vezetőket kéne felelősségre vonni ilyen esetekben. Gondolkodtak-e már ezen? Tehát az eddigi gyakorlatul eltérően hajlandóak-e arra, hogy a személyes felelősség kérdését is megvizsgálják. Aztán doktorov úr, a B-Libor mutatóról beszélt. Kérdésem, hogy ezt milyen gyorsan lehetne megvalósítani, bevezetni. Nyilván a piaci résztvevőkkel is megtárgyalt ezt már. Mi az ő véleményük? Illetve hogy gondolkodnak erről az USA-ban a különböző hatóságok? És még egy kérdés, miért non-profit alapon teszik mindezt. Dolgozták ezt ki. Filip. Köszönöm szépen, megkárti asszony. Biztos úr, elnézést. Szomszéd peremben voltam, szavaztam, amikor éppen felszólalt. Kérdésem, hogy a Libor manipulációnak felmértéke a piaci hatását. Mindenféle mendemondák vannak erről. Például képzeljük csak azt el, hogy bizonyos cégeket meg kéne bírságolni piaci visszaéléssel. Nyilván az lenne logikus, hogyha a bírság mennyisége megfelelne az illegális profitnak. Milyen módszerrel lehet ezt megtenni? Hogyan lehet felmérni a károkat. Második dolog. Reagálnék arra, amit Count asszony mondott a BlackRock-tól. Ha Libort kicseréljük, felcseréljük egy másra, az nyilván a jelenlegi szerződéseket, illetve az emögött lévő információs technológiát alapvetően megzavarná. Tudjuk, hogy értem a célját, hogy a Libort megbízhatóbbá kell tenni, de hát vannak korlátaink. Említette, hogy elképzelhető különböző mutatókkal lehetnek különböző típusú szerződéseket jellemezni, hiszen nincs konfekció méret. Kifejteni ezt? hogy lehetne eljárni, hogyan lehetne választani a különböző mutatók között. Tehát melyik szerződés típushoz melyik mutató illik. Egyébként, hogyha kevésbé rendszerszerű egy mutató, attól még lehet manipulálni. Tehát, hogyha Liborra szigorúbb szabályokat dolgozunk ki, akkor nyilván az összes mutatóra is igaz ez. Vajon vajon szükség van-e ilyen rendszer színű, rendszer szerű mutatókra, mint a Libor? És erre utalt két is. Túl veszélyes ez ahhoz, hogy létezzen. Szerintem egy ilyen Libor típusú mutatónak nem kéne léteznie. Jó lenne, hogyha egyfajta mutató rendszerünk lenne, de nem kéne egy ilyen csillagközi hatással rendelkező mutatót létrehozni. Sánchez Presedo. úr. Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen. Biztos úr. Nos, a verseny képességről szóló szabályok is azt mondják ki, hogy ki kell vizsgálni azt a, azt a magatartási módot, ami a ami a Libor téposú mutatók mögött van. Kérdésem, hogy mi a helyzet a vállalati vezetők felelősségével? Végzette itt nyomozásokat? Európában nem biztos, hogy jó irányba haladunk. Ugye 2008-ban a Federal Reserve kapcsolatban, illetve az Egyesült Királyságban is voltak nyomozások. Ott kezdtek el először beszélni ezen mutatók manipulációjáról. Nem tudom, nem látunk előre? A manipulációkkal kapcsolatban második dolog. A különböző hatóságok verseny versenypolitikával, vagy mással foglalkozó hatóságok vizsgálódnak-e? Itt most gondolok a tagállami hatóságokra és az európai hatóságokra is. Vagy más piacokra is vonatkozik mindez. Harmadik kérdés. A kiigazítás kérdése. Vannak-e olyan kiigazítási módszerek, amelyek szabályozási szempontokkal is rendelkeznek. Illetve a verseny szempontjából milyen szankciók vannak, illetve milyen profittal jár a manipuláció. Nyilván a bírság mértékét a, a profit mértékéhez kell szabni. Avagy az ellentétes kérdést is föl kell tenni, milyen károkat okozott mindez, ezt lehet-e kvantifikálni, hogyha a versennyel foglalkozó, versenypolitikával foglalkozó hivatalok ezt föl tudnak mérni, az mindenkinek hasznos lenne. Köszönöm. Um, okay, so I have got some questions that I know. Van néhány kérdésem. Van, most nem tudom, hogy a panelhez intézi a kérdéseit. Én is szeretnék majd még kérdezni. A Múnia biztos úr, az első kérdés a többi felszorolóhoz intéződött, akiknek sokkal több szakértelmük van ezen a kérdésben. Akkor először is, mondja az elnök asszony, akkor válaszolja meg, biztos úr, az önhöz intézett kérdéseket, utána pedig megkérem majd a panel többi tagját, hogy válaszolja meg a kérdéseket. Köszönöm szépen Klintz úrnak válaszolva, és bizonyos mértékben Sánchez Presedo úrnak is válaszolva, ők arról kérdeztek, hogy hogyan lehet a vizsgálataink végén a küldetés szintjét megalapítani, akkor, amikor megalapítjuk azt, hogy valóban aggályok voltak, megnyitjuk a vizsgálatokat, pont azért, mert aggályok vannak, és amiatt, hogy a benchmark kapcsolatán összejátszás történt, kivizsgáljuk ezeket az aggályokat, és hogyha ezek bebizonyosodnak, akkor ezeket megbüntetjük. Van egyfajta iránymutatás ennek kapcsán. Nem tekintjük meg az individuális felelősséget, mi a cégeket egészben nézzük, tehát a büntetések és így fognak kinézni, tehát a cégeket fogják érinteni, a kartelben részvevő cégeket fogják érinteni a büntetések. Amikor cégeket emlegetek ebben az esetben, akkor bankokra, de néha a broker cégekre is gondolok. A büntetések kiszámolásának alapja a kartel perekben ezek kartelek el... figyelembe veszik a kartelek által létrehozott üzleteket, tehát nem 10 eurós üzetekről van szó, hanem magas magasabb összegekről, tehát ennek alapján szabjuk ki a büntetést. A szabályok értelmében, amit végre kell hajtanunk, ezen, ezen e, számok alapján kell kiindulnunk, meg kell vizsgálnunk a szabálysértés súlyosságát is és hogyha ezek bebizonyosodnak, akkor mindenképpen az átlagosnál magasabb szabálysértésről van szó, és meg kell vizsgálnunk azt is, hogy milyen hosszú ideig tartott a szabálysértés maga. Ezek a szabályaink, és kitartunk a szabályaink mellett, nem tudjuk, nem tudunk új szabályokat kitalálni. Nincs lehetőségünk arra, hogy egyéni szabálysértésért is büntetést szabjunk ki. A piacszabályozók vagy a bíróságok, az ügyészek szabhatnak ki egyéni büntetéseket. A versenypolitika részéről a cégek által elkövetett szabálysértéssel foglalkozunk, összejátszásokkal, bankok vagy brókerek között, vagy más pénzügyi intézetek között. Ebben az esetben, ahogy mondtam, bankok és bizonyos cégek érintettek. Hogyan lehet kiszámolni a büntetéseket? Lambert úr kérdezte ezt a kérdést. A piaci kihatást megvizsgáljuk a kartel bevételével a kartel ideje alatt. Az EU-n belül mi együttműködünk a többi hatósággal, minden hatósággal, nem csak a nemzeti versenyhatóságokkal, hanem a piacszabályozókkal, más hatóságokkal is. A ugyanilyen e tevékenységeket felügyelnek, megvizsgáljuk a kérdéseket, azonban a mi saját szemszögünkből, ami ugye a verseny szemszög, és a karteleket Of course we are in contact with other jurisdictions, and in, in particular with our US uh, És együttműködünk az USA beli partnereinkkel is. Az USA-ban a kartelvizsgálatot az igazságszolgáltatási minisztérium vizsgálja meg a kartelügyeket. Ezeknek ugyanis büntetőjogi aspektusa van, és kicsit másabb így az eljárásuk, és a hatályok is más a vizsgálatok során, mint nekünk de együttműködünk eh, velük. Eh, when we started our anti amikor a kartelvizsgálatunkba belefogtunk, akkor információkat kaptunk arról, hogy összejátszásnak a lehetősége állt fenn, tehát a manipuláció az nem csak az összejátszást jelenti a bankok és a brókercegek között, a manipuláció másfajta tevékenységre is vonatkozhat. Hogyha megnézzük a Barclays, eh, a Barclays eh, egyezményt, illetve amit tudunk a Barclays esetről, egyéni eh, cselekedetek voltak azok, amik nem feleltek meg a szabályoknak, de ez nem a mi feladatunk, hogy ezt a fajta egyéni fellépést büntessük akkor, amikor jelzést kapunk, információt kapunk arra vonatkozólag, hogy az a benyomás alakult ki, hogy kartel képzés történik, akkor megindítjuk a vizsgálatunkat, megindítjuk a vizsgálatokat, utána pedig beindítjuk az információ igénylést a cégek irányába. Nyílt eljárásokról van szó, bizonyos benchmarkok és pénznemek esetében. Hogyha lezárjuk, nem tudjuk, hogy mikor fog ez betörténni, de ahogy mondtam korábban is, mindenképpen prioritást élveznek ezek a vizsgálatok, és az emberi erőforrásunkat a lehető legjobban felhasználjuk ezen vizsgálatok során, de hát tudják, hogy milyen végesek a versenyügyi főgazdatosság emberi erőforrásai. De kérem, gondoljanak erre, amikor a Költségvetési Bizottságban erről beszélnek. Köszönöm. Hát, köszönöm. <laughs> But as you know, Mr. Lambert. Mint tudják, Lambert úr, a büntetés a tagállamok felé irányul. Ön is ezt szeretné megváltoztatni a jövőbeli versenypolitika terén, nem? Biztos hogy mondja az elnök asszony. Elnök asszony, még visszatérünk önhöz. Szó volt az alternatíváról egy LIBOR B mondta a doktorov úr, önök magán céget képviselnek, tehát biztos, hogy érdekük fűződik ehhez valamint. Átláthatóság az irány nyitásban nyílt hozzáférés. Mi a vélemény arról, hogy amikor a jogorvoslatot figyelik, vagyis egy-egy cégre összpontosítanak, most nem a LIBOR vagy a pénzügyi esetre gondolok, de Előfordultam már, és ez a kérdéssel összefügg, hogy az önök által vizsgált szervezet, amely szolgáltatásot nem a legjobb szervezet ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást adja, figyelembe véve az összeférhetetlenséget, és sikerül-e egy harmadik szervezethez átmenni, vagy pedig valamilyen közhasznú céghez biztos úr. Nem, hogyha kartel döntés van, akkor nincs változtatási lehetőség, vagy jogorvoslat. A megoldás az, hogy hogyan lehet mindezt elkerülni. Az elrettentő hatással, a büntetések elrettentő hatásával lehet elkerülni, és ez ennek bevezetése a szabályozók feladata. Így tudjuk ettől elvenni a kedvet. Nem a kartelt szüntetjük meg döntésünkkel, hanem büntetést határozunk meg az útmutatóink alapján, azért, hogy ez eretendő legyen. Vagyis, hogyha egy közhasznú társaság szervezi meg, akkor elkerülhetik a büntetést. Doktorov úr, több kérdést intéztek hozzám, nevezetesen négyet hogyan lehet profitálni ebből, egy kereskedelmi egység tud-e profitálni. Szerintünk nem kellene, hogy profitáljon a második. Miért végezzük mi ezt ingyen és bérmentve? Természetesen itt azt gyanítják, hogy ez kereskedelmileg orientált profit. Nem mond, hát, hogyha a 150 irodánk egyikébe is bemennek, akkor látják, hogy nincsen olyan hely egyetlen irodában is, a fürdőszoba kivételével, ahol ne lehetne megnézni, hogy mi folyik ott. Minden, mint az üveg átlátható. 30 évvel ezelőtt jött létre a cég, annak alapján, hogy az átláthatóság közjó, és az elmúlt 30 évben arra törekedtünk, hogy ennek megfelelően lépjünk. Mag, magáncég vagyunk, nem állami cég vagyunk. 88%-ban egy személy a tulajdonos, aki évente több száz millió dollárt fordít jótékonyság és egyéb célokra. Ebben az összefüggésben most azon dolgozunk, hogy legyen egy szervezet, amely segít abban, amely standardokat dolgoz ki környezetvédelmi, szociális és kormányadatok szempontjából azért, hogy a különböző vállalkozásoknak, iparágaknak tudjunk adatot szolgáltatni, az adatokat össze lehessen hasonlítani, és mi abban hiszünk, hogy ez a fajta átláthatóság a kereskedelmi gyakorlatra jelentős hatása lehet, és az üzleti környezetre is. Ezt már végezzük, szociális kormány szintű környezetvédelmi, környezeti összefüggésben saját tímjeink is hozzájárulnak ahhoz, hogy mindez működjön el kell gondolkodni ezen, de egy kicsit másképpen, más összefüggésben. Jó lenne, hogyha Bloomberg neve ott szerepelne, de végső soron ez alapvetően arról szól, hogy azért teszünk valamit, mert hiszünk abban, hogy ez helyes. Föltettek egy kérdést, mennyi időbe kerül az, hogy valóban a B libot be lehessen vezetni? Szeretném kiemelni, egyetértünk azzal, hogy nem hiszünk abba, hogy a Libort könnyen lehet helyettesíteni. Szerintünk hosszú időre lesz szükség ahhoz, hogy ezt helyettesítsük. De a B, Libor vagy Libor B legalább is átmenetileg igen értékes ellenőrzési formát nyújthat a Liborra vonatkozóan, azért, hogy valóban összehasonlítható adatokkal rendelkezünk a piacról, és a Libort vagy Libort idővel majd valami helyettesítheti. Ez körülbelül 15 hónapja tanulmányozzuk, három hónap kellett az alapkutatás elvégzésére, az adatok beszerzésére, a swapokról, akkor a kamatláb összehasonlításokról és egyéb üzleti szempontokról azért, hogy legyenek referencia egységek, és ezeket úgy lehessen, és hogy megfelelő lehessen értékelni az értékpapírokat, és megfelelő algoritmusokat tudjanak használni. A bankok számára. Ennyi idő kellett, majd hat hónap szükséges arra, hogy megnézzük az eddigi adatokat, történéseket, kommentárokat fűzünk ehhez, és segítsük a piacot ahhoz, hogy operatív eljárásokat folytasson, és a szabályozókat is be kell vonni a felülvizsgálatra, az eljárások felvizsgáltára, úgyhogy reálisan gondolkodva, ha ezt most kezdjük, ez kb. 15 hónapot vesz igénybe. A másik, milyen reakció volt eddig? Mindez idáig az embereket megkérdeztük, a heti fel felügyelet, vagy heti hírmondó segítségével dolgoztunk, ezt önöknek is meg tudjuk kérdezni, tehát az emberek érdeklődnek, de a válaszokat nem akarom eltúlozni. Akikkel eddig beszéltünk, egyetétenek azzal, hogy ha szigorúan megfelelő, összehasonlítható piaci tranzakciókat alakítunk ki, akkor ezt hasznos, és erre képesek is vagyunk. Most pedig Kolnó elnököt kérem, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Szeretné-e a véleményét elmondani? Well, fact, um, uh, uh, Köszönöm szépen. Nagyon sok információt szereztem ebből a megbeszélésből, de sajnos nem hatalmaztak fel arra, hogy hivatalosan szóljak a javasolt intézkedésekről. Ezeket még vizsgáljuk. Viszont nyugodtan elmondhatom azt, hogy amikor megnézzük a benchmarkokat, amelyeket globálisan használnak, akkor azt tapasztaljuk, hogy igen nehéz elképzelni azt a helyzetet, amikor a hivatalos szektor, vagy valamilyen közhasznú testület monopóliumra tesz a referencia ráták, benchmarkok esetén. Mindig volt összehasonlítás, és a piac diktálta az, hogy melyik ráta alkalmas melyik tranzakcióhoz. Ilyen körülmények között a piaci szabályozók szerepe az, hogy a piaci visszaélés ellen szabályokat vezessenek be, de ugyanakkor hatékony, hatásos normákra van szükség a megfelelő hozzáálláshoz, akkor, amikor a rátákat kiszámítják, amikor ajánlatot tesznek ezekre, és a modelleket a különböző benchmarkok, vagyis ezeket a benchmarkokat különböző szinteken kell tudni alkalmazni. Bízom abban, hogy a versenypolitika itt is releváns, mert ha valóban lesz verseny, akkor ez hasznos lesz. Elnök, Filippo úr. Köszönöm. Két Swinburne asszony kérdésére válaszolnék. Nagyon fontos dolgokat vetett fel. A benchmarkok megállapítása vajon magán cégek feladata, vagy nem. Szerintem a magáncégek alapvetően dinamizmusról szólnak, és a verseny pedig rendelkezik az összes ehhez fűződő érdemmel. Tehát szerintem ez egy magán szférába tartozó feladat. De említette Bárnyé biztos úr, hogy közjóról is van szó, a közjót nem szabad, hogy magáncégek ellenőrizzék, ezt állami cégeknek kell megtenni, vagy közcégeknek, hiszen ha közjóról van szó, akkor mindenképpen közférába tartozik az ellenőrzés, ellenőrzése is. Hadd mondja két példát. Nem Liborról vagy az Euriborról van szó, hanem más mutatókról vagy benchmarkokról, amelyek talán ugyanilyen fontosak. Nézzük a hitel mutatók kérdését. Vannak olyan vannak itt eurózónába tartozó, vagy mutatók, vagy állami mutatók, amelyeknek hatása van a, az állam adósságok, vagy az adósságok piacára, és jelenleg az eurozóna válsága alatt örülök annak, hogy egyáltalán ezt kialakítja, kialakítják a magáncégek, a magánszféra, de jó lenne, hogyha mindezt a közszféra ellenőrizni. Én nem mondom, hogy már is valami rosszban sándikálnak ezek, sándikálnak ezek a magáncégek. Én azt mondanám, hogy az eurozóna adó helyzetét mindenképpen felügyelni kéne. Nézzük az árukat. Megnézzük például a földgáz és a földgáz és az olajárát, a PRA-k, a Price Reporting agency tájékoztatnak minket ezen árakról. Jó, remek ez a tájékoztatás, de ezt is ellenőrizni kell, hiszen az egész társadalomnak szüksége van földgázra és olajra. Tehát remek, hogyha ezt magáncégek teszik, de legyen a közférából egyfajta ellenőrzés. Köszönöm, Joanna. Köszönöm. Lambertszú kérdésére válaszolnék. Tehát arra, hogy hogy lehet eldönteni, hogy melyik kliensnek éppen milyen benchmarkra van szüksége. Két kritériumunk van. Egyik a likviditáshoz kapcsolódik, illetve, hogy kockázatmentes rátára van szükség, illetve hogy a portfólióban mindezt garancia nélkül kell ezt megtenni. Évente jelennek meg új, új benchmarkok, de valószínűleg de általában nem nagyon élik, élnek meg, nem nagyon maradnak életben, mert pontosan a kamatlábak miatt. Nos, a likviditást kell fejleszteni, és miután a cash flow alapvetően a swap tranzakciókhoz kötődik, és az emberek azt gondolják, hogy az ilyen típusú tranzakcióknál jó az, hogyha megvan a kockázatmentes kamatláb, nem is, nincs is szükség a Liborra. De mi történik akkor, hogyha nagy intézmény vagyok mondjuk, és egy nyugdíj alap kerülünk kapcsolatba, akkor nagyon fontos, hogy megfelelő likviditás legyen a piacon, hogy a bank valahogyan tudja vállalni a kockázatait, és ez a likviditás nincs meg. Tehát bizonyos szerződések, bizonyos stratégiák esetében ez, ez működik. Egyre több likviditást tudhat magáinak ez a, ez a lehetőség, de nem minden egyes szerződés típusra jó ez. Aztán ott van az úgynevezett GSF kamatláb, ez is működik bizonyos szerződések esetében, másokéban nem. Itt a biztosítékkal nem rendelkező banki kamatlábrá, kamatlábról van szó, erre szükség van, his, hiszen arra, azt próbáljuk elérni, hogy a kliensek, a nyugdíjasok, vagy bárki más, a lakosság megbízon ebben. remélhetőleg a bankközi tranzakciók gyakoribbá válnak, de kihívást jelent az, hogy a felügyeletet növelni tudjuk, illetve hogy az ehhez kapcsolódó szankciók és, és magatartás kódex is ellenőrzés alá kerüljön. Mi például szívesen vállalnánk tagságot egy ilyen ellenőrző bizottságban. Számukra a likviditás kérdése az is, hogy mennyiben közjó mindez, ezt Filiponá úr említette. Tehát nagyon fontos a felügyelet, de mindig azt próbáljuk elérni, hogy a benchmarkokban legyen egyfajta likviditás. Nem tudunk egy olyan eszközbe befektetni, hogyha nincs benne likviditás, hiszen nem tudjuk, hogy ezt el fogjuk-e tudni majd adni, azaz, hogy meg tudjuk-e majd védeni a klienseinket. Köszönöm. Hát ez nagyon jó végszó volt, lejárt az időn. És olyan kiválóak voltak a szakértőink, hogy jobban megértettük azt, hogy miről is van szó. Ezt még azonban meg kell emészteni. Nem tudom még, hogy mi lesz a következő lépésünk, de mindenképpen köszönet a meghívottaknak, szakértőnknek, vendégeiknek, valószínűleg a jogalkotás során még visszatérünk ezekre a kérdésekre, és mindenkinek kellemes estét kívánok!